So, dear members, dear guests, uh, welcome. Igen, tisztelt képviselők, üdvözlöm Önöket a FAM ülésén, a Nőjogi Bizottság ülésén újra. Többen nem tudnak jelen lenni a mai napon. A kolléganőt képviselem a következő két órában. Az első pont a napirend elfogadása, amennyiben van kifogásuk, a tolmácsok szeretnék közölni, hogy ma tartják a, a tiltakozó akciójuknak a 35. napját, amiatt, hogy egyoldalúan és igazságtalanul új munkakörülményeket róttak királyuk, ezért sajnálattal közöljük önökkel, hogy nem fogjuk a munkát az előre megadott 18 óra 30 perces időnél tovább folytatni.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 Thank you very much, uh, Chair, and, and thank you. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ez az ülésre. Ez egy rendkívül fontos ülés. Azt hiszem a közönség is jó részt a nők képviseletében ma jelent, de szerencsére nem csak nők vannak itt. Az egyenlő bérezés egy fontos dolog, és a törvényekben szerepel már az 57-es római szerződés óta. A, a nők tömegesen vonultak be a munkaerőpiacra, mint mondtuk, ezért ez fontos volt, de ennek ellenére mai napig is csak oda jutottunk, hogy átlagban 16%-a keresnek kevesebbet óránként, mint a férfiak. Ez nem elfogadható erkölcsi és gazdasági okoknál fogva sem az egyenlő elbánást sérti, és a munkaerőpiac optimális működésének is egy akadálya. Ez is akadályozza a gazdasági fejlődést is hogyha a nők egyenlő jogairól beszélünk a bérezés területén, ez egy win-win helyzetet mindenki számára. A tisztességes társadalomhoz erre szükség van, de szükség van a gazdasági növekedés érdekében is erre. Elmúlt év november 20-án az Európai Bizottság egy EU cselekvési terület fogadott el a kérdés kezelésére, tudjuk, hogy számos oka van ennek a bérkülönbségnek, ennek a szakadéknak, vannak sztereotípiák a nemekkel kapcsolatban, és számos más oka van annak, hogy nem tudjuk megoldani ezt a kérdést túl gyorsan. Nagyon különböző okai vannak tehát ennek a szakadéknak, és éppen ezért szakpolitikai és jogalkotási fellépések egy komoly mennyiségére van szükség EU-s és tagállami szinten. Jogalkotási és nem jogalkotási fellépésekről beszélünk. Elkötelezett munkára van szükség nemzeti és EU szinten is. Az első cél az, hogy az egyenlő bérezés elve, ami szerepel a joganyagban és az alapító szerződésekben is, ezt végre kell hajtani. Az Európai Bizottság részéről persze figyeljük, hogy az egyenlő bérezést előirányzó jogot alkalmazzák is mindenhol, és ehhez be kell vonni természetesen az összes érintett felett. Az egyik legfontosabb oka a bérszakadéknak az a vertikális és munkahelyi szegregáció. A nők rosszul fizetett területeken dolgoznak inkább, mint a férfiak, vezető pozíciókban kevésbé vannak jelen, és több részmunkaidőt végeznek éppen a gyereknevelés miatt, és hát ez oda vezet, hogy ők fizetik a közvetett árát ennek az egész jelenségnek, és azt kell látni, hogy, és ez sokkolóbb, hogy a nők nyugdíja 40%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Tehát a szegénység veszélye konkrétan érinti őket, ez egyáltalán nem túlzás a későbbiekben. A cselekvési terv különböző lépéseket irányoz elő a szegregáció megszüntetésére. A sztereotípiákat szeretnénk kezelni, és a szegregációt egyaránt és szeretnénk megszüntetni az oktatási szektor rosszul fizetett helyzetét. Például egyre több nő van amelyik a közlekedésben is dolgozik, vagy más területeken, amely hagyományosan férfiak dolgoztak, de és a férfiak is menjenek inkább a nők által hagyományosan dominált területekre, mint az egészségügy is. Egy további fontos dolog a tudományos karrierépítésben a segítségnyújtás. Az EU feltalálói, női feltalálói szer, szer, ö, díja fontos. Itt a Nemzetközi Nőnapon ö, átadták a díjakat. Olasz, spanyol és osztrák nők nyerték a fődíjakat a biotechnológiai fejlesztés miatt Internet of Things és a szociális vállalkozások területén el kell, hogy mondjuk, hogy elkötelezettek vagyunk abban, hogy a nők jelenlétét erősítsük az igazgató tanácsokban, a vezető pozíciókban. Az idevágó javaslatot még a következő európai parlamenti választások előtt be is fogjuk terjeszteni. Egyébként pedig el kell, hogy mondjam, egy javaslatot készítettünk a magánélet és a munka egyensúlyával kapcsolatban a legutóbbi EBSCO tanácson egy általános megközelítést fogalmaztak meg ebben a témában. Nagy örömmel várjuk a trilógus tárgyalásait ebben a témában a társjogalkotók között erre majd a későbbiekben kerül sor, és abban bízunk természetesen, hogy ambiciózus megközelítést alkalmaznak. Az átláthatóság is fontos a fizetések területén, egy fontos eszköz, hogy lássuk, hogy tényleg vannak bérkülönbségek a cégeken belül is, a nők és férfiak között. Tehát visszatérve 2014-re például az Európai Bizottság elfogadotta akkoriban egy ajánlást, amelynek célja, hogy az egyenlő bérezés elvét nők és férfiak között a trans, az átláthatóságon keresztül erősítsük. Vannak iránymutatások a tagállamok számára, a cégek számára és a polgárok számára is, hogy hogyan kezeljék ezt a témát ezek az intézkedések számos területet fognak át, egyéni intézkedéseket, például a tájékoztatás ügyét kötelezővé teszik a vállalatok számára, hogy bemutassák a B struktúráikat, eh, és közzé tegyék a bér alakítási rendszeréket, és megbeszéljék a kollektív tárgyalások során ezt a témát, vagyis vegyék figyelembe. Egyébként az Európai Bizottság értékelést is készített november 20-án a végrehajtással kapcsolatban, tehát az átláthatósági ajánlások végrehajtásáról van szó. Négy évvel azután, hogy az átláthatósági ajánlásokat elfogadtuk, kiderült, hogy nem jutottunk az várt eredményre, csak egy harmada az államoknak, tagállamoknak ültette át ezt joganyagába, és hát el kell, hogy mondjuk ezért is szükséges, hogy célzottabb intézkedéseket hozzunk a későbbiekben. Az Európai Bizottságnál ezért aztán új intézkedéseken dolgozunk EU szinten, hogy megkönnyítsük az átláthatóságot a bérek területén. Az idevágó szabályokat megvizsgáltuk, amik a az irányelvben is szerepelnek például, és az egyenlő elbánás, egyenlő bérek témáját igyekszünk tudatosítani bárhol. Ez az akciók egyik, amelyek a cselekvési tervben szerepelnek. A mm, bérszakadék az egyik mutatója egyébként, amit a szociális eredménytáblán alkalmazunk. Ez egy áttekintést kíván nyújtani a szociális pillérről az európai szemeszteren belül el kell, hogy mondjam, önök is láthatják, hogy az országspecifikus ajánlások is fontos szerepet játszanak itt. Május 2018 május, májusjásában tettük ezt közé, és látjuk, hogy a bérszakadék továbbra is fontos téma, például Ausztriában, Észtországban, Németországban. 2018-ban ez új témaként merült el Cseh köztársaság és Szlovákia kapcsán. Finnországot képviselem mi nem kaptunk ugyan ország specifikus ajánlást Finnországban, de el kell, hogy mondjam, mi se tudtuk megoldani ezt a kérdést. A bérszakadék továbbra is nagyon nagy, és Svédország is jobban áll nálunk. Tényleg úgy gondolom, hogy tovább kell dolgoznunk ezen a területen, azt világosan látjuk, sok a munkánk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. és köszönöm a javaslatokat is. Köszönöm mindazt, amit elmondott, különösen különösen a bérek átláthatóságáról. Úgy gondolom, hogy ez a vállalatok számára, különösen a magánvállalatok szempontjából ellentmondásos lehet, de nagyon várjuk Iván Hánasszonynak a hozzászólását is, hát hogyha ezzel kapcsolatban világosabban járunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm az elnök asszonynak, a képviselőknek, a titkárságnak, a, a tolmácsoknak és a teljes csapatnak azért azt, hogy meghívtak minket, és beszélhetünk arról, hogy hogyan lehet a nők jogait, az, az esélyegyenlőséget, és különösen a nemek közötti vérkülönbség kérdésével kapcsolatban segítséget nyújtanak. Franciaországban, Európában ügyekkel kezdtünk, a nemek közti paritásos kérdésekkel foglalkoztunk, most pedig a legutóbbi munkánkban már egy olyan felhatalmazásos vagy be, a befogadó társadalommal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk, amelyek mintegy ezer magánszektorból lévő vállalatokat is bevon. A nemek közötti paritást vizsgáljuk. A paritás alatt a munkavállalók körében az azonos részvételt értjük, és természetesen a, az azonos részvételi lehetőséget. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az akciódokumentumhoz hozzá járulhatunk, és nagy figyelemmel követjük az önök szakbizottságának a munkáját nem kérdés, hogy a nemek eh, participációja a gazdaság, az európai gazdaság számára rendkívül fontos. A kutatók szerint, hogyha sikerül a, csak a paritás, csak egyenlőséget eh, a számos országban a fizetések különbségével meg, eh, szüntetni, akkor a gazdaság számára már sokszorosan megtérülne. A vállalatokat, intézményeket kérdeztünk meg arról, hogy hogyan lehet a a legjobb válni a régióban, a, a saját kategóriáikban. Nem akartunk São Paulo-t Londonnal, vagy Párizsba, vagy Kínával összehasonlítani, hanem olyan buborékokat néztünk, amelyek hasonlóak egy régióban, egy országban. És még így is érezhető 12 billiónyi különbség a az, amit meg kellene szüntetni. Ennek érdekében agilisabb munkára lenne szükség. Ennek 20%-a a magasabb értéket adó ágazatokban dolgozó nők fizetésének a különbsége, egy kisebb aránya pedig olyan nők, akik a saját igényeiknek megfelelőbb munkaidőbeosztással dolgoznak. Nagyon sok családnál azonban, hogyha lehetne, még sokan tovább is dolgoznának, hogy ezt a paritást elérjék mint egy 6,1 billióról van szó, rendkívüli összeg, és európai kontextusban is nagyon fontos. Hogyan sikerül, hogyan tudjuk a, a nemek közti különbséget megszüntetni, a bérkülönbséget? Több szempontja van véleményünk szerint. Először is figyelni kell arra, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek a gazdaságban a legproduktívabbak, legnövekedősebb, tehát melyek nagyok, melyek a leggyorsabban növekedők, melyek produktívak. A energia, szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás, egészségügyi ellátás, ezek mind a nagy teljesítményű ágazatokra példa. Mezőgazdaság, a a gazdálkodás, elosztásban dolgozók alacsonyabb termelékenységet mutatnak. A nőknek ideális esetben a, a gyorsabban növekedő ágazatokban kellene munkát válaszolni, választani. A második, amely a, a nemek közti fizetéskülönbség kérdéséhez tartozik, az az, hogy a munkavállalók körében a vertikális fejlődésnek milyen lehetőségei vannak, ezt vezetői szerepeknek is szoktuk nevezni. Tény, hogy a magasabb beosztásokba több nőt kell rakni, akár e, csapatvezet, e, csoportvezető, akár e, vállalati vezérigazgató. Ez a gazdaságban egyrészt a nemek közti paritást eredményezné, másrészt pedig a fizetések közti különbségek megszüntetését. A nők elsősorban az alacsonyabb termelékenységű ágazatokban dolgoznak, és a kevésbé vezető beosztásokban. E két tényező kombinációja az, amely a nemek közti fizetéskülönbséget alapvetően meghatározza. A férfiak a magasabb termelékenységű ágazatokban és a magasabb szintű vezetői posztokon vannak. Látható tehát, hogy a, a Nagy-Britániában a, év tavaszától működik már a a, fizet, a nemek közti fizetés különbséget megszüntető törvény, különböző es, események és akciók vannak ezzel kapcsolatban is. De hogyha megnézzük, hogy melyek azok a komponensek, amelyeket helyre kell hozni, tehát ez a kettő dolog. Az egyik, hogy a foglalkoztatással, képzéssel a nőket a termelékenyebb szektorokba berakni, másrészt pedig, hogy a magasabb vezetői pozícióra. E két vektor mentén lehet a az Európai Bizottságnak a munkáját is majd értékelni erre a területre vonatkozóan. Mind az állami, mind a magánszektor rengeteget tehet annak érdekében, hogy az egyenlőség kialakuljon. Az átláthatóság fontos lépés, de a kérdés aztán, ha már értjük, hogy mi van, hogy mit teszünk. Támogatott, átfogó és fenntartható beavatkozásokat támogatunk. Idővel, különösen ahogy a bizottság az új választási és az új ciklusokat vizsgálja, hosszú távon kell a, azt a kérdést napi renden tartani. Nagyon fontos a nők a gazdaság szempontjából, de koordinált erőfeszítésre van szükség az idők során. Ösztönzők, pozitív támogatások, infrastruktúra kialakítás, átláthatóság, konkrét vállalkozás növelő lehetőségek, képességi kialakítás, érdekképviselet, nyomon követés, átláthatóság, és amennyiben szükséges szankciók, hogyha nincs előrehaladás, mind szükségesek, és természetesen olyan jogszabályok, intézkedések, amelyek mindezt segítik. Rámutatunk arra is, hogy a hozzáállás, az attitűd mennyire fontos nagyon tájékoztató, tényalapú már normálisabb ez a, a kérdés, nem kivétel az, hogyha ilyen kérdésről tárgyalunk, és kevesebbek a részrehajlások, félrevezető körülmények. A nők 75%-a akár dolgozik, akár szeretne az európai, az a gazdaságban dolgozni, pozitív hatásait érezni a változásoknak, de mint nem pozitív, fenntartható és átfogó ehhez szükség. Tudjuk, hogy megéri a fáradtságot, a, az úgynevezett vállalati vagy üzleti eset azt mutatja, hogy a nyereségeség alapon is a felső negyedben lévő nők megfelelően terjesztenek, sokkal jobban, mint a legalsabb harmadban. A gazdasági értékteremtés szempontjából, tehát a beruházás megtérülése szempontjából is 27%-os különbség van a legalacsonyabb és a legmagasabb negyedben termelt érték között. Tehát túl azon, hogy erkölcsi érvünk is van, a gazdaságot is jelentős mértékben fejleszthetjük ezzel. Három kérdést szeretnék még megemlíteni. Van lehetőség arra, hogy előre lépjünk a a nemek közti bérkülönbség megszüntetésében az, egyen, az egyenlőség, a termelékenység, a nőket a termelőbb ágazatokba helyezni, és több döntéshozó pozícióba rakni. A szabályoknak nagyon fontos szerepe van, kell, hogy legyenek, kell, hogy legyenek a nők a termelékeny szektorban, a döntéshozó területeken nők. A második a a jogalkotási beavatkozások és az átláthatósági kezdeményezések. Mindezt pedig ország, illetve vállalatspecifikus kezdeményezésekre kell átfordítani. A vállalatoknál látni kell, már látják majd, a, ha a vállalatok, bocsánat, ha a vállalatok látják a, ennek az értékét, akkor az összes többi érdekelt, érintett fél is csatlakozni fog. Nagyon fontos, hogy a munkavállaló összetétele változnak, a munka jellege változik. Ahhoz, hogy a nők a változások élén járjanak, ne pedig csak megismételjék ugyanazokat a, a nemi alapú elfogultságokat, ahhoz nagyon fontos, hogy a nők a, a high-tech ágazatokban is, és a gazdaság magasabb szintű részeiben is jelen legyenek. Az ipar szempontjából is fontos, meg kell ismerni, hogy a nők a technológián belül minden egyes vállalaton betölthetnek szerepet. Természetesen az új gazdaság azt a kockázatot hordozza, hogy a nemi alapú elfogultságokat újra termeli. A nemi diverzitás már most a technológia alapján elinduló gazdaság kialakításánál fontos, hogy nagy figyelmet kapjon különösen, mint mondtam, a legmagasabb növekedést biztosító ágazatokban. A kezdeményezéseken kívül úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament akcióterve és fontos, hozzájárulhat a nemek közötti fizetés különbség megszüntetéséhez. Köszönöm. Köszönöm én is. A következő hozzászóló, akinek megadom a szót, Ingrid Moritz, az osztrák eh, munkáskamara Munka a női vállalók részlegének vezetője. Köszönöm szépen, németül fogom megtartani az előadásom, sokkal egyszerűbb nekem. Hölgyeim és uraim, én is köszönöm a meghívást a meghallgatásra. Mi is ez a munka? munkáskamara, ez valamennyi foglalkoztatott képviselete Ausztriában 3,7 millió tagot jelent ez a mi esetünkben. A feladatunk az, hogy érdekvédelmet folytassunk a munkavállalók számára, értékeljük a törvényeket, alapvető munkát végzünk, információt adunk és jogi képviseletet is vállalunk, például a bérek igazságossága ügyében. A 2017-19 közötti cselekvési terv egy széles dimenziót érint, hogy hogyan lehetne különböző módon csökkenteni a számos területen a bérkülönbségeket. Egy ilyen mixre van szükség mindenképpen, hogy ténylegesen csökkenteni lehessen ezt a különbséget. Az EU sok éve készít statisztikákat, hogy az egyenlőtlenségek megszűnjenek, ezt direkt el is mondanám, mennyire fontos volt Ausztriában mindig is, hogy impulzust adjunk az igazságosság érdekében. Így például ez az olló sokáig azt tartalmazta, hogy Ausztria az utolsó előtti helyen van. Ez egy fontos bázis volt számunkra a bérek átláthatóságról folyó tárgyalások során. Fontos pont volt a Barcelona cél is, például a gyermekgondozás területén. Ez azt jelentette, hogy kiépítettük ezt a területet a kisgyermekek számára, de vonatkozhat ez a felügyelő bizottságokon belül a nők, női kvótára is. Itt kötelező, konkrét célokra számítunk az EU részéről. Például beszélünk egy célkitűzésről, hogy a munkavállaló nők a bére vonatkozó információhoz hozzá kell, hogy jussanak, de mi rendszeresen erről tájékoztatunk is, mert így tudunk fellépni hatékonyan a szegregáció ellen, ugye ezt tartalmazza ez a cselekvési terv. Ausztriában mi a helyzet nálunk? 21,7% a béreltérés, ez még nagyobb ez a különbség, mint az EU átlaga és mit már elhangzott, Ausztria valamikor az utolsó helyen volt szinte. Ez fontos tárgyalási alap volt, hogy a transzparensebbé tegyük a jövedelmeket. 2011-ben két intézkedést hoztak, jelentést készítenek a bérekről, aztán 2014-től kezdve az összes cégnek, ahol legalább 150-en dolgoznak, ki kell adni egy ilyen jelentést ezt eljuttat, el kell juttatni a központi üzemi tanácsnak, és ahol nincsen ilyen üzemi tanács, ott a jelentést a munkavállalók számára kell közzétenni. Két évente kell egyébként egy ilyen jelentést készíteni. Magában a jelentésben szerepel a nők és férfiak száma, egy kollektív csoporton belül. Egyébként névtelenített, anonimizált formában kell elkészíteni ezt a jelentést. Szankciókat nem tartalmaz ez a törvény, hogyha az üzemi tanács viszont le, igenis bírósághoz is fordulhat akár, hogy végrehajtsák az idebágó előírásokat. Érzékeny pont a titoktartás, az üzemi tanács és a munkavállaló nők kötelessége az, hogy bizalmasan kezeljék az jelentésből származó információkat, és adott esetben elmehetnek a szakszervezetekhez, vagy a munkakamara, munkáskamarákhoz. Milyen eredményre jutottunk, amióta bevezettük a jelentések intézményet? A legtöbb cég elkészíti ezt a jelentést, viszont nagyon kevesen vannak, 26% nyilván a munkavállaló nők között tudják, hogy van egy ilyen jelentés. Egyszerűen nincsenek tisztában vele, hogy van ilyen Egyébként pedig számos cégben sikerült elérni a jelentések révén, hogy egy szisztematikusabb pillantást lehet vetni a bérkülönbségekre, és ez lehetővé teszi a professzionálisabb megközelítést a bérmegállapításnál a bizonytalanság ott jelentkezik, amikor ez a bizalmas kezelés vagy a hallgatási kötelezettség kerül szóba titoktartásról van szó valójában, és ezért aztán végig kell beszélni, hogy hogyan lehet beszélni erről a jelentésről. Egyelőre úgy jutottunk oda, hogy egyes bérekről, konkrét bérekről akkor lehet beszélni, ha feltételezhető a diszkrimináció. Ez ugyan üzleti titoknak számít, de különbséget kell tenni cégen belül és cégen kívüli alkalmazásra. Cégen belül lehet róla beszélni. Itt nem érvényes a titoktartás. Aztán a szakértői vélemény tartalmazza azt is, hogy nem szabad beszélni a szerződéses klauzulákról, illetve olyan szerződéses klauzula nem engedhető meg, amely előírja a titoktartást a saját bér vonatkozásában. Aztán vannak más intézkedések, amelyeket 2011-ben vezettek be a pályáztatások témája, tehát külső és belső pályáztatás a cég esetében itt kollektív szerződés szerinti minimálbért közzé kell tenni ilyenkor, és hogy ezt meg is fizetik. Nos, ezek az intézkedések oda vezettek, és az eredmény az lett, hogy az első évben még nem voltak szankciók, és akkor számos cég be se tartotta az előzést. Amikor viszont bevezették a szankciót, akkor ezt a törvényt elkezdték szépen betartani el kell, hogy mondjam, a bére vonatkozó információk hát nem túl informatívak valójában a gyakorlatban, mert bért közölnek csak, amely megillet mindenkit, és mellírják, hogy ezen több, e, akár többet is tudunk fizetni. Ennek ellenére a munkavállaló nők több mint kétharmada azt mondja, hogy ez egy fontos orientációs pont, hogy egyáltalán valamit meg lehet tudni a fizetésről, 44%-uk úgy gondolja, hogy magasabb bért követelnének, mint amit a pályázat tartalmaz. A férfiak elve sokkal magasabb béreket követelnek. Az esélyegyenlőség szempontjából fontos, hogy ne csak minimál bért állapítsanak itt meg, hanem egy sáv szélességet hagyjanak meg, mi az a maximális fizetés, ami elképzelhető, mert ez a nők számára egy fontos instrumentumot jelentene a saját felmérésük szempontjából mire van szükség. Azt látjuk még mindig, hogy bíróság előtt kevés esetet tárgyalnak bérdiszkrimináció miatt. Nagyobb transzparenciára lenne szükség a béreknél, ez a titoktartás kezelése, ez nem kielégítő számukra, mi most a teljes bértranszparenciát követeljük tehát össze kell tudni vetni a kollégákkal és kolléganőkkel a saját bért, ezt lehetővé kell tenni, és a pályázatokat, a meghirdetett állásokat úgy kell kialakítani, hogy ténylegesen hozzájáruljanak a bérkülönbség, a bérolló csökkentéséhez. Éppen ezért az auditort és az idevágó szakértői véleményt fontos megközelítésnek tartjuk végül két pont családi élet és munka összeegyeztethetőség, ez természetesen fontos a bérolló szempontjából is. Látjuk, hogy a túl hosszú munkaidő nehezebbé teszi a partnerek közötti munkamegosztást. Készítettünk itt is egy jelentést, és azt látjuk, hogy minden egyes túlóra, amivel többet dolgozik a férfi, 13%-kal növeli az egyenlőtlenséget vagyis azt látjuk most éppen Ausztriában, elfogadtak egy törvényt, miszerint bevezetnék annak a lehetőségét, hogy naponta 12 órát lehet dolgozni heti 60 órás keretben az EU-ban, amit lehetővé tesznek, azt most teljesen kihasználja Ausztria, és attól tartunk a családi élet és a munka összeegyeztethetősége szenvedni fog ettől, és a munka megosztása a családon belül még nehezebbé, még rosszabbá válik, és ezzel a bérolló tovább nyílik. Tehát itt az EU-nak ezzel foglalkoznia kéne véleményem szerint. Az utolsó pont, amit felvetnék az EU irányelvek kapcsán, tehát, hogy a visszalépés tilalmával foglalkozó záradék. Itt a magánélet, a munka összeegyeztetőségre vonatkozó irányelv, amikor ápolásról beszélünk, e, na, ezt kívánják elfogadni. Most nekünk fontos, hogy ebben szerepeljen egy záradék, amely a visszalépés tilalmát tartalmazza. A gold platingről folynak viták, Ausztriában pillanatnyilag minden egyes törvényt végigvesznek, hogy túl mennek-e azon, mint amit az EU előír, és attól tartunk például, hogy az elbocsátással szembeni védelem, vagy az adott esetben a gyermek támogatás Ausztriában erősebb, mint amit az EU előír, és ebből le fognak faragni, hogyha ez az áradék nem kerül be. Nagyon köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a három szakértőnknek. Köszönjük Tina Ásztolának, aki az Európai Bizottság jogérvényesülési főigazgatója, Vivian Hunt, aki a McKinsey company képviselte az Egyesült Királyságból, Írország, Írországból, valamint Ingrid Moritznak, aki az osztrák munkaügyi tanács nőtagozatát vezeti. Most pedig a szakértők meghallgatása után jön a következő három szakértő, Emma Kod először is, aki a Deloitte Egyesült Királyságnál dolgozik, Chloe Chambrou, aki a Business in the Community-nél esélyegyenlőségi igazgató, valamint Katarina Miller, aki nőjogi, aki női ügyvédeket tömörítő egyesület elnöke. Várom tehát a három szakértőnket. Okay, so the first part was... Uh... Az első rész nagyon érdekes volt, mert számos kérdés felmerült bennem. De először hallgassuk meg az összes szakértőt. Kezdjük először is Emma Kod felszólalásával, aki a Dorait Egyesült Királyság képviselője. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a meghívást miről is fogok beszélni? Arról az útról, amelyet mi a Dölöitnál bejártunk az elmúlt négy évben az Egyesült Királyságban. Szeretnék betekintést nyújtani abba, hogy mi, mint szervezet, hogyan is értünk el jelentős változásokat, milyen utat is jártunk be, melyek voltak ennek a buktatói, a szép pontjai, és milyen eredményeket értünk el. Én a friss tehetségeket támogatom a Deloitte-nál, az Egyesült Királyságnál, Egyesült Királyságban. Itt 16 ezer embert segítek, Észak-Európában pedig 34 ezret, de most csak az Egyesült Királyságról szeretnék beszélni. Menjünk vissza először is 2012-be. Miért is? Azért, mert 2012-ben bátor kalandba kezdtünk, ugyanis célt tűztünk ki, méghozzá azt a célt, hogy egy esélyegyenlőséggel kezeljük a vezetőinket a Deloitte-nál. Csak a nő, a partnereinknek csak 12%-a volt akkoriban még nő. Úgy döntöttünk, hogy ha valami fontos számunkra, akkor nem csak célokat kell kitűzni, mint ahogyan ezt a pénzügyi tervek esetében tesszük, hanem meg is kell valósítani azokat, és ezt úgy lehet elérni, hogyha az előre haladást monitorozzuk. 2014-ben egyértelművé vált, hogy még mindig 12%-nál járunk, a partnereinknek még mindig csak 12%-a volt nő. Én ekkor vettem át a vezetést, és a főnökömmel együtt abban maradtunk, hogy valamit tennünk kell. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy fenntartható, jelentős változásokat érjünk el. Először is megnéztük az adatokat, minden szervezet ezt teszi. Az adatok nagyon jól mutatták, hogy mi is volt az akkori helyzet. Például azt láttuk, hogy van nagyon sok szervezet, amely ezt tudja mondani, hogy 50-50 százalékban -50 vesznek fel nőket és férfiakat. Nálunk azonban nem ez volt a helyzet. Nálunk 36 százalék volt a nők aránya. Hogyha megnézzük, hogy a pályafutások, a karriermodellek hogyan is alakulnak, akkor azt láttuk, hogy a nők sikeresebbek voltak. A nők 6-8 évet maradtak velünk, és utána valahogy elkezdett, elkezdtek nem felfelé növekedni a pályafutásukban. Ennek miért is, mi, mi is volt az oka? Megnéztük az adatokat, és az volt ennek az oka. Először is, hogy a férfiak jobban, gyorsabban tudnak előre haladni, mint a nők. Második dolog, a nők gyermeket, családot vállaltak, és amikor visszamentek a munkahelyükre, akkor azt láttuk, hogy nem tudták összeegyeztetni a magánéletet a szakmai élettel. Azt is, látha, azt is láttuk, hogy a nők kevésbé voltak, tudtak elkötelezettek lenni. Ennek, volt, ennek az volt ez a, oda vezetett, hogy sokkal kevesebb nő dolgozott nálunk, mint férfi. Megnéztük tehát az adatokat, és megkérdeztük a női munkavállalókat, hogy mi a véleményük erről. Ez egy kritikus pontja volt az utunknak, ugyanis nagyon sok nőtől kaptunk választ. Megkérdeztük tőlük, hogy miért választanak minket, és miért maradnak velünk. velünk nagyon egyértelmű válaszokat kaptunk. Azt mondták, hogy azt hitték, hogy a saját érdemeik alapján haladnak előre, ugyanúgy, mint a férfiak, viszont azt is mutatta, azt is jelezték, hogy a vállalati kultúránkat át kellene gondolnunk. Kettő dologgal, fogalmazt, kettő dologgal kapcsolatban fogalmaztak meg kritikákat. Először is össze kell egyeztetni a munkát és a magánéletet, és ezt úgy lehet megtenni, második dolog, hogy rugalmasabb munkavállalási formát normákat javasolunk. Nagyon lassan, esetlegesen akár még a rossz viccek is oda vezethetnek, hogy a bizalmukat elveszítik a nők a munkaadójukban. Mit tettünk tehát? Egy igen egyértelmű cselekvési tervet dolgoztunk ki, nagyon egyértelműek voltunk a vezetők, illetve a vezetőség, amelynek én is tagja vagyok. Kidolgoztuk a HR-esekkel együtt a cselekvési tervünket. Nagyon célzott cselekvési tervünk volt, ezt nyilat, ki is nyilatkoztattuk. Nem volt semmi szégyelni valónk, meg akartuk mutatni, hogy problémánk van, de ezt meg akarjuk oldani. Nagyon sok célzott cselekvést dolgoztunk ki, meghatároztuk, hogy melyek azok a célok, amelyeket a közös utunk során szeretnénk elérni. Először is felvettünk hallgatókat. Amikor megkérdeztem a csapatomtól, hogy miért kevesebb a nő, akkor a csapatom azt mondta, hogy igen, valóban kevesebb a nő, de hát ez már a kezdeteknél kezdődik. Olyan nőkre van szükség, akik megfelelően tehet, tehetségesek, de vannak olyan nők, amely, akik nem indulnak el velünk az úton. Megnéztük, hogy milyen nyelvezetet használunk, hogyan is beszélünk a munkavállalókkal. Arra jutunk rá, hogy nagyon férfias az a nyelvezet, amelyet használunk, és ez talán kevésbé vonzó azoknak a nőknek, akiket szeretnénk bevonzani a szervezetünkbe. Második dolog, ez is nagyon érdekes, amikor megnéztük a szervezetünket, azt, hogy hogyan is kezdünk el kommunikálni azokkal a nőkkel, akik szeretnénk, hogy nálunk dolgozzanak, azt láttuk, hogy a mi saját folyamatunk okozza a problémát. A nők kifejezték az érdeklődésüket, és utána esetleg előfordulhatott az is, hogy mi az értékeinket nem osztottuk meg velük. Azonban arra, hogy erre rájöjjünk, ahhoz, hogy erre rájöjjünk, arra időre volt szükségünk. Úgy döntöttünk, hogy ezt mind megváltoztatjuk. Ami a vezetői, vezetőségben való jelenlétet illeti, azt láttuk, hogy kevesebb volt a nő, ehhez pedig nagyon szigorú coaching programra volt szükség, olyan támogató programra, ahol a nők meg, tudhatták, meg tudták osztani velünk a problémáikat, az aggodalmaikat. Több nőt szerettünk volna látni, elérni azt, hogy a nők tudják hallasni, a, tudják hallatni a hangjukat. Szponzorációs programot dolgoztunk ki, illetve segítettünk a nőknek abban, hogy vissza tudjanak lépni a munkaerőpiacra. Így hat év távlatából látható, hogy merre is indultunk. A nemek közötti bérszakadékot is szerettük volna csökkenteni. Semmi nem arról szólt itt, hogy a nőknek a helyét bebiztosítjuk, nincs erre szükség, inkább a munkahelyet kellett, munkahelyünket kellett tora, modernizálni, és ezzel a 150 éves múltal kicsit felszámolni, amely mögöttünk áll. Ami a vállalati kultúrát illeti, itt kettő konkrét dolgot szeretnék kiemelni. Ezek mutatják, hogy milyen mérhető változást érkezt, értünk el. Először is a rugalmas munkaidőt, rugalmas munka szót, ezt eltöröltük. Most inkább okos munkavállalásról beszélünk a rugalmas munkavállalás helyett, ugyanis a rugalmasnak egész negatív konnotációi alakultak ki így össze lehet egyeztetni ezzel az okos munka idővel, munka móddal a magánéletet, illetve a szakmai életet, a munkát. Mi szervezetként nagyon egyértelmű programokat dolgoztunk ki, elérvén az, hogy a nők, illetve a férfiak is rugalmas munkavállalási formákban tudjanak dolgozni, még ha nem is rugalmasnak nevezzük ezeket. Erre tettünk hangsúlyt. Ami az inkluziót illeti, nagyon egyértelműen elmondtuk, hogy a sokszínűség csak úgy valósítható meg, hogyha inkluzívak vagyunk. Az inkluzivitáshoz pedig tiszteletre van szükség. Ez alapvetően fontos nagyon fontos, hogy sokan, mindegyik vezetőnk részt legyen, mind a 6000 vezetőnk valamilyen inkluzív coaching programon, hogy lássák, hogy hogyan lehet elmondani az embereknek, hogy, inkluzív inkluzívak vagyunk, és hogy lehet másképpen dolgozni. Kidolgoztunk olyan szakmai tanácsadási programot is, amelyben az emberek hallathatják a hangjukat, megkérdezzük az emberektől, hogy mi az, ami zavarja őket. Általában mindenki ugyanazt mondta, Mindenki azt mondta, hogy aki felettem van, a felettesem, ő felelős az értékekért, nem pedig én. Úgyhogy közös utakat dolgoztunk ki, hogy megváltoztassuk a vállalati kultúrát. Három évvel később, hol is tartunk most? Úgy, lát, úgy látjuk, hogy 50%-kal nőtt a partnereinknek a száma. Szeretnénk ezt még tovább emelni. Most már 44%-kal több hallgatót veszünk fel, ezt is szeretnénk tovább emelni. Azt látjuk, hogy most már a nők jobban jelen vannak a vezetőink között, a nők pedig sokkal elkötelezettebbek, mint a férfiak. 26%-a a női vezetőknek valamilyen öm, progresszív, haladó munka beosztásban dolgozik. Zárásképpen pedig a miértre szeretnék kitérni. Miért? Miért, siker, miért lettünk sikeresek lassan, ugye, de biztosan? Azért, mert célokat tűztünk ki, és ezeknek a megvalósulás, megvalósulását mértük. Itt a célokra gondolok. Arra, hogy a célokat kell mérni, nem pedig az embereket. Nyitottnak és átláthatónak kell lenni, így ugyanis a nemek közötti bérszakadékról szóló beszámolókat is tudjuk támogatni. 2015 óta a nemek közötti bérszakadékról szóló beszámoló önkéntes alapú, és így tudjuk mérni, hogy milyen haladást értünk el. A kultúrára nagyobb hangsúlyt fektetünk. Persze mindenféle programot be lehet vezetni, de a programok nem fognak semmiféle változást eszközölni, hogyha a kultúrát magát nem modernizáljuk. A vezető illetve a vezetői testület, az igazgató tanács beállt ezen célok mögé. Meghallgatjuk a nőket, és megértjük őket, értjük, hogy hol vannak a kérdések, az aggodalmak, és megpróbáljuk őket meghallgatni, és valami, vagy ahogyan reagálni a felvetéseikre. Még mindig van hova fejlődni, de a már eddig elért előrehaladásokra is nagyon büszkék vagyunk. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes bemutatót beszámolót, és szeretnék gratulálni ezekhez a hatékony sikerekhez. Most pedig szeretném átadni a szót Klaus Sambrónak, aki a Business in the Community nemek közötti egyenlőségi kampány igazgatója. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagy örömmel vagyok én, és azért, hogy bemutassam, hogy mit tettünk az Egyesült Királyságban a fizetéskülönbség megszüntetéséért kik is vagyunk. Egy vállalkozás alapú jótékossági szervezet vagyunk, munkavállalókkal dolgozunk együtt, és nagyon örülök annak, hogy itt van Vivian és Emma is, akik a Gender Leadership csapatban dolgoznak. Tehát minden kampányunk munkáltatók bevonásával együtt zajlik, ez különlegesé teszi, és azt próbáljuk, hogy a, a munkáltatók a lehető legfelelősebben járjanak el. Ennek részeként hatalmas mennyiségű dolgot akarunk megvalósítani. Majd megmutatom, hogy mi is az, amit teszünk. Alapvetően a szakpolitikai döntéshozókkal dolgozunk, megpróbáljuk őket befolyásolni a kutatási eredményeinkkel, kampányainkkal, hiszen minden, amit a vállalkozásoknak az ember átad, de nyilvánvalóan fontos, hogy bizonyítható is legyen. Ezért gondoljuk úgy, hogy az ajánlásaink helyén valók. Publikációink is vannak, amelyek mindenki számára elérhetők, ezzel még több embert tudunk elérni, segíteni. És végül is a tanácsadás is végzünk, vállalkozásokat segítünk, például az akciótervek létrehozásában. Azt próbáljuk biztosítani, hogy mindez adatokra, viszonyítási alapokra, eszközökre, stb. épüljen. Talán az ábrán nem annyira látható, de a, a felelős vállalkozás az nem csak a fizetéssel foglalkozik, környezettel, a legjobb módszerekkel és a sokrétűség és befogadás is. A nemek közötti egyenlőség eh, kampány, a korok, eh, különböző korú emberek egyenlősége mindenkiben, tehát a lehetőségeket kell felmérni. Nagyon sok európai vállalat eh, vesz részt a munkában. Például az európai e, módtól eltérő formában számítjuk a fizetéskülönbségeket Nagy-Britániában. Akkor, amikor a fizetéskülönbségekről szóló jelentésekről beszélünk, akkor az nagyon más, mint az azonos bér. Ez utóbbinál nagyon fontos, hogy megkülönböztessük. Tehát van azonos bér, és van nemek közti fizetés. Az azonos bér gyakran két ember, különböző neműek, azonos szinten vannak, és nem ugyanazt kapják. Hogyha két menedzser van például egy bankban, az egyik nő, a másik férfi, a nő kevesebbet kap, akkor az azonos bér probléma, ez jogellenes már régóta, és nem erről beszélek most. A, ez az egyik oka persze a nemek közti bérkülönbségnek, de nem az egyetlen. És aztán van a nemek közötti bérkülönbség, ami nem két ember között van, hanem általában egy szervezeten belül egy, a nők csoportja és a férfiak csoportja között. Tehát egy szervezet, általában csoportról van szó, és nagyon sok oka van ennek. Az egyik a nem egyenlő bér, ez hozzájárul ehhez, de azoknál a szervezeteknél, ahol nincsen bérkülönbség probléma, ott is lehet a a nemek közötti bérkülönbség egy probléma. Nagy-Britániában az önkéntes jelentésekkel tettünk, erről számolt be az előbb. Három év után sajnos csak három munkáltató volt, aki ebbe bekapcsolódott. Rájöttünk arra, hogy ez tehát nem önkénte, eh, ne, az önkéntes nem hatékony. Eh, nagyon sokan eh, csatlakoztak hozzá, de csak kevesen teljesítették. Ezért a kormány egy jogszabályt hozott, a vezetői csapat, a leadership csapatokkal támogattuk ezt, tanácsot adtunk a kormánynak, konzultáltunk a nemek közti fizetéskülönbség feloldásáról. A, azt mondtuk, hogy a fizetések közti különbség az csak egy elem, de meg kell nézni a bónuszok, jutalmak közti fizet, különbségeket is, mert ez sem azonos, és meg kell nézni az előléptetéseket is, a fizetésemeléseket. Tehát a, a nemek közti fizetésemelés az csak egy elem, a nők életének teljességét nem fogja át. mintegy 150 munkavállalónál kapcsolatban például nagyon fontos, hogy a különböző intézkedésekkel nézzük, hol vannak a különbségek a fizetés különbségben, a jutalmak kifizetési szintjében, mekkora arányban kapnak a nők jutalmat, és milyen fel, lebontásban a különböző negyedévekben. Látható, hogy a, a fizetések növekedésével a nők szá- a, a fizetés emelést, tehát minél magasabb a fizetés, annál kevesebb nő kap fizetés emelést. A weboldalunkon ezeket könnyen elérhető formában tettük közé, mert úgy gondoltuk, hogy a, a vállalatok a tapasztalatok alapján ezt rendkívül bonyolultan teszik meg. Tehát mi ezt a kormány oldalon közérthető és könnyen elérhető formában töltöttük fel. Az, hogy ki hogyan értelmezi a nemek közti fizetés különbséget, és milyen tervet állít össze, az opcionális volt, de nagyon sokan, aminek nagyon örültünk, a mi tanácsunkat kérték. Ez tehát a weboldal, hadd mutassam meg és itt megnézzük, hogy melyik munkáltatóról keresünk, beírunk egyet, mondjuk a Deloitte-ot, és minden egyes cég jogi egységenként viszi fel, adott esetben hét jogi egység is lehet ugyanazon néven. Ez rendkívül jó számunkra, mert ez egy Excel adatbázis, amivel ki lehet szűrni, hogy mi zajlik. A siker kérdőjellel, tehát siker, ahogy felfogom, azért, mert ugyan siker, mert csatlakoztak, de nem annyi vállalat vagy munkáltató, amennyire gondoltunk. El lehet képzelni, hogy milyen kockázatos a vállalat reputációja szempontjából. Naponta mintegy 9000-en keresik fel ezt az oldalt, és több százezren használják. A nők használják ezt, és a munkáltatókkal szembeni tárgyalásokra használják fel, ami nagyon érdekes. Tudjuk, hogy vannak olyan munkáltatók, amelyek statisztikailag hihetetlenül azt mutatják ki és publikálják, hogy nincsen nem, a nemek között fizet, különbség a fizetésben, úgyhogy ezzel a bizottsághoz fordultunk, mert ez egyszerűen lehetetlenség. A partnerek már elindították a tárgyalásokat azokkal a cégekkel, amelyek úgy gondolták, hogy ez nem probléma. Tárgyaltak, próbálják bebizonyítani, hogy ez probléma, ezzel foglalkozni kell. Nem csak, hogy el kell magyarázni nekik, hogy mi a probléma, hanem tenni is kell ellene. Nagyon sok partnerünk kéri azt, hogy hogyan lehet ezt megszüntetni. Tehát nagyon pozitív az a vita, ami elindult. Mit, miért is csinálunk a vállalatok és a lakosok közében? Látható, hogy a nők szempontjából, a nők számára a fizetés szempontjából a szülés probléma. Először is egyfajta úgynevezett anyasági büntetés, másrészt pedig a gondosági büntetés is van, hiszen nem csak anyákról van szó, nem csak a gyerekekkel foglalkozunk, hanem az idősebb szülőket is gondozzuk gyakran. És ezek a ha megnézzük az adatokat, a gondozók 42%-a férfi, tehát ez nem csak a nők problémája, társadalmi probléma, sőt, Nagy-Britániában még nagyobb a probléma, mert ha megnézzük, hogy a, a, azok, akik főfoglalkozásban dolgoznak, és, me, és mekkora a részfoglalkoztatottak aránya, akkor nálunk az utóbbinak az aránya rendkívül magas. Azért, ez azért van, mert a, a gyermekgondozási intézmények rendkívül drágák, a jövedelem 40-42%-át kell erre figyel, fiz, kö, költeni. Erre vonatkozóan készítünk egy jelentést, egy óriási kutatás eredményeképpen a Tender UK-vel partner, partnerségben, és természetesen a leadership csapat is segítette ezt. Ha nem sikerül a férfiakat bevonni ebbe, akkor semmi értelme, hogy a nőket segítsük a munkahelyeken. A, a gyökereket kell, a gyökernél lévő problémákat kell, az eredendő problémákat kell megoldanunk. A részfogl- miért vannak részfoglaltásban, miért ők a gondozást végzők, Ugyan, és arról nem, és milyen problémákat okoz ez majd a nyugdíjak terén? Mi, mi lenne jó? a férfiaknak arról is kell beszélni, milyen kultúrát akarnak. Nagy örömet mutatom meg ezt a, a, ezt a kutatást is. Van még egy videóm is, hogyha lenne rá idő, ha megengedik. Az átláthatósága, ahogy Emma is említette, rendkívül fontos ha az adatokat nézzük, és hogyha a vállalatok azt kezdik el mérni, hogy mi történik a cégen belül, a vállalaton belül, akkor azt nem is tudják elrente, elrejteni. A részrehajlást, az előítéleteket, ezeket így lehet feloldani. Három éve egy projektet csináltunk, amiből kimutattuk, hogy mennyire ambiciózusak a nők. Nem az ambíció a probléma, hanem a munkahelyi probléma, hogy a munkahely nem támogatja őket, még ha önbizalmuk is van, sőt, adott esetben diszkrimináció éri őket. Fontos a, a rugalmas munka, az agilis munka, hiszen erre megvan már a technológia. A, a túlórákat, a, a hosszú munkaidő kultúráját pedig el kell, vissza kell tudnunk vágni apákat, anyákat, mindenkit ösztönözni kell erre, hogy a, és arra is, hogy a gondozást vállalja. A az akcióterben azt hiszem nem volt olyan elem, ami a, az apáknak biztosít lehetőségeket. Ez alapvetően fontos, különösen a kisgyermekkorban, hogy férfiak is legyenek a gyerekkel, akkor a, az apa az élet későbbi szakaszában is nagyobb mértékben vesz részt a gyerekek nevelésében. Tudjuk, hogy a nők anyák is dolgoznak, és menedzserek is lehetnek, ebben az apák, ebbe, éppen ezért az apákat is be kell ebbe vonni a gyermek jóléte, fejlődése is szempont kell, hogy legyen, nem csak a vállalatoké, hanem a társadalomiké is. Az, hogy milyen társadalomban akarunk élni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor volt egy film, videó. Sajnos mikrofon nélkül beszél az előadó. Egy perces mindösszesen a videó.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 So just for information, shared parental leave is a system... Ez egy szülői szabadság. Itt arról van szó, hogy átengedik ennek a szabadságnak egy részét a nők a férfiaknak, de hát nagyon nehéz végrehajtani. és hát a nők nem is mindig mondnak le szívesen, de végül is a foglalkoztatók, hogyha ezt elfogadják, akkor, akkor ez, ez egy komoly előrelépést jelent. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést van remény, hogy úgy mondjam, a nők jövője szempontjából. Tovább lépünk, Katrina Millerhez az Európai Női Ügyvédek Szövetségének, Egyesületének az elnöke. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt nőjogi bizottsági tagok titkársági tagok, és hát üdvözlöm a tolmácsokat is a teremben, és az összes vendéget. Köszönöm szépen, hogy meghívtak arra, hogy részt vehessek a mai meghallgatáson. Hölgyem és Uram, Katarina Miller vagyok. Az Európai Női Ügyvédek Egyesületének, vagy Szövetségének vagyok az elnöke, Jula a nevem. Kik vagyunk mi valójában? Egy civil szervezet, egy Belg- Belgiumban regisztráltak bennünket, egy non-profit egyesületről van szó, nemzeti szervezetek, egy föderációja vagyunk, az Európai Uniós országok, illetve EFTA országok a tagjaink, megtalálnak bennünket az interneten, és az egész világon különböző akadályokba ütköznek a nők a karrierjük során, ez az üvegplafon, vagy üvegfal, ahogy nevezni szokták, és elakadnak útközben, amikor haladni szeretnének, illetve elakadnak a szivárgó csőrendszerekben. Ezért annyira fontos, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament nagy figyelmet szán erre a rendkívül fontos témára. Sokat hallottunk erről eddig is, ez egy bonyolult téma, Éppen ezért az Európai Bizottság ki is jelentette a 2017-19 közötti cselekvési tervében, hogy ezen a területen eredményt kell elérni. 2017 óta az EPEC, az Egyenlő Fizetések Nemzetközi Koalíciója igyekszik figyelembe venni a legjobb gyakorlatokat ezen a területen. Ezen globális kezdeményezésen túl az ILO foglalkozik és az OECD is foglalkozik ezzel a témával. A, a három nagy szervezet összeolvadás ezen a területen egy fontos jelzés, hogy mennyire veszik komolyan ezt a nemzetközi célt, hogy elérjük, elérjük 2030-ra az egyenlő fizetéseket. Megnéztük az Európai Bizottság cselekvési tervét, és számos nagyon fontos de mondjuk kevésbé fontos cselekvést is tartalmaz ez. Három fő aspektus szeretnék kiragadni. Úgy gondolom, hogy ezek lényegiek a bérkülönbségek szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy ez egy business case, a Vivian Hunt és más kollégák is hangsúlyozták. Ennek van innovációs potenciálja, amit sokan hajlandók alábecsülni. Az egyenlőség és a diverzitási stratégia nem csak egy cég szintjén fontos, Vonatkozik ez a termékekre, a fogyasztókra is, ez az intelligens jövő stratégiák számára fontos egy-egy cég esetében is. Vivian itt számos számot említett, amivel a McKinsey dolgozott. 80%-ban vásárolnak be a nők, 5 billió dollárt fektetnek be az Egyesült Államokban például, és mintegy 29 billió dollárt örökölnek a következő évtizedekben a nők. A nőknek meg hatalmas gazdasági erejük van, és a, ezért olyan termékeket kell fejleszteni, amelyek az igazságosságot, a tisztességet szem előtt tartják, és ide tartozik az egyenlő fizetés is. Hölgyeim és uraim, ezért fontos és politikai kérdés a fogyasztás. Mi az alapvető elem ebben a kérdésben? Mit vitatunk? Itt azt gondolom, hogy, a struktúr, hogy régi ele volt struktúráról van szó, új struktúrákra van szükség egy jobb rendszerre. Nem a nőknek kell önmagukat optimalizálni, nem szabad, nem szabad tovább a nőket csak javítani. Az egyenlő esélyek fontos, hogy a napirendre kerültek, azonban vannak, akik nem ellenőrzik konkrétan a pénzt, de mégis befolyásuk van. Civil szervezetekben is részt vehetnek a nők, vagy a fogyasztói tudatosságot erősíthetik. Minden egyes bevásárlás befolyással van a helyzetünkre. A második pont az egyenlő fizetés egy jogi kérdés is. Elvileg elegendő nemzet és nemzetközi szabály vonatkozik erre a területre, és az összes érintett egyetért abban, hogy egyenlő fizetésekre van szükség. Mindenekről a százas számú illó egyezmény. 1951-es egyezményről van szó, amit egyébként 173 állam ratifikált időközben. De Tina Asztola is említette a korábban, az EU-nak is van egy idevágó joganyaga. A szerződés 187. cikke, az alapító szerződésről van szó is tartalmazza ezt a témát, hogyha az Európai Gazdasági Közösség szerződése hatályba lett 1958-ban, egy rendelkezéssel foglalkozott, és ez azt jelentette, hogy egyenlő bér jár nőknek és férfiaknak. A 190. cikk azt tartalmazta ebben a szerződésben, mert a torzulásokat Franciaország ki el akarta kerülni a tagállamok között, hogyha egyes államokban lehetőség van arra, hogy ne egyenlően figyel, ne fizessék a nőket, férfiakat. Ez hátrányos helyzetet jelentett volna a franciák számára. Azonban az Európai Bíróság úgy döntött, hogy a 190. cikk ebben az alapító szerződésben nem csak gazdasági, hanem szociális célt is kitűzött, és ilyen értelemben hozzájárul a szociális haladáshoz, és az örletkörülmények és munkakörülmények javításához. Mint mondom, 1976-ban sor került erre az ítéletre. Az Európai Bíróság később úgy döntött, hogy vannak szociális célok, amelyek elsődlegesek. Az egyenlő fizetés, az alapvető emberi jogok egy kérdése. Ezt látni kell, ilyen törvények születtek aztán szinte az összes tagállamban. Vannak, amelyek nagyon komolyan veszik a témát, mások viszont kevésbé. Vegyük a francia jogot, amely a nemzeti jogba átültette 1972-ben ezt az előírást. Kilenc törvényt fogadtak el ezen a területen azóta. A legutolsót 2014-ben ez mindenképpen példaértékűnek mondható. A 28 EU tagállamban ennek ellenére megmarad, változó formában a különböző tagállamokban. Vegyük a harmadik pontot, a különböző bérek egy digitális témát is, is jeleznek. A big data korában számos dolgot hajlamosak vagyunk elfelejteni, például, hogy nem szabad arcfelismerést alkalmazni, mert a nők befeketítik a vagy a nők a, az arcokat, vagy a hangfelismerés témája is. Ezek a nők komoly problémával szembesülnek, mert az autógyártók elismerik, hogy a nőknél nehezebb egy ilyen hangfelismerő rendszert kialakítani, vagy arcfelismerő rendszert, ne, nem mindig tudják követni, ami elhangzott. Éppen ezért úgy tűnik nekem, hogy a nők nem elég vesznek részt a negyedik ipari forradalomban, sem aktív, sem passzív módon. Ez megint csak elvezet oda, hogy kevesebb lesz a jövedelmük a Világgazdasági Fórum 2018. januárjában közzétett egy tanulmányt. Az Egyesült Államokban élő nők elveszít, könnyebben elveszíthetik a munkájukat ezen a területen, magas szinten képzettség mellett is. Erre rámutatott az a jelentés. Ott a munkavállalóknak ezért megfelelő képzettséget kell adni, hogy képesek legyenek helytállni a jövőbeli munkahelyeken, de a nőknek kevesebb lehetőséget kínálnak ugyanazon karrier keretei között, mint a férfiaknak. És ezzel rátérek az ajánlásainkra. Júl azt javasolja, hogy alaposan és közelről vizsgáljuk meg a hatásokat, amelyeket a cselekvési terv kifejt 2019-ben majd hogyha az értékelés eredménye nem kielégítő, az Európai Bizottságnak harmonizált jogalkotás lenne szükség, hogy közzáradjon záradjon ez a szakadék. Jól egyébként felhívja a figyelmet arra, hogy a 28 EU tagállam kötelezettséget vállalta arra, hogy a nemzeti területen is erősítik az idevágó jogot és financiális szankciókat is hajlandók alkalmazni, ha nem tesznek ennek eleget a cégek. A következő ajánlások éppen az ilyen nemzeti kötelezettségvállalás most vizsgálják. Először is mit támogatnánk, hogy nevezzük meg konkrétan a törvényben miről is van szó. Megnevezhetjük a cégeket, amelyek nem tesznek eleget. Ez a nemzeti kormányok honlapján lehetne közzétenni, kik nem teljesítik az előírásokat. A második pont azt javasoljuk, hogy a nemzeti törvények tartalmazzanak egy egyéni jogot arra, hogy hozzáférjenek legalább két női és egy női kolléga fizetéséhez, aki hasonló munkakörben dolgozik, és ezre hivatkozni lehetne a bíróságok előtt. A harmadik pont <clears throat> a csoportos keresetindítás lehetőségét is figyelembe kéne venni az EU28 tagállamában. Itt a, erősíteni kell a jogkört a szakszeretek szintjén is ahogy vizsgálja a különböző nemek közötti eltéréseket, és most vegyük a következő a lépést az Európai Bizottság majd közé teszi a projekt eredményeit, az, akkor azt javasolnánk, hogy az európai ö, részvényes nők projektjét, amelyet 2014-ben indítottak és 2016-ig tartott, és ennek az eredményét is vegyék figyelembe, hogy miről van szó, és itt megtalálhatjuk az összes érintett véleményét. Júla egyébként pedig szeretné aláhúzni, hogy mennyire fontos az magánélet és a munka összeegyeztethetősége. Sajnos azt látjuk, hogy nagyon elégedettek vagyunk, ami a tanácsi eredmények eh, illeti, az idevágó irányelv kapcsán január 31-ével úgy gondoljuk, hogy eh, itt felhígítják az eredeti bizottsági javaslat lényegét. Értjük, hogy az általános megközelítés azt mutatja, hogy a tagállamok szeretnének haladni, azonban kevésbé ambíciózusak és most az Európai Parlamenten a sor, hogy mentse meg az ambíciózus megközelítést a 2017 április bizottsági ö, ajánlásokból. A tagállamoknak be kell látniuk, hogy ennyire nem hajtották végre a saját szintjükön a, azt, amit szerettek volna. A Jula ebben támogatja mint az Európai Parlamentet. Azzal szeretném zárni, meg kell érteni, hogy nem fogunk tudni eljutni a fenntartható fejlődéshez az egyenlő fizetések nélkül. Egymásra vagyunk utalva, hogy az emberiség jövőjét meghatározunk, és a negyedik ipari forradalom keretei között is boldoguljunk. Ezért meg kell határoznunk, és nekünk kell dönteni, döntenünk, hogy mit akarunk a jövőnkben. Hogyha képesek vagyunk a GDPR-t végrehajtani, egy hatalmas lobby volt ezzel ellen egyébként, akkor képesek vagyunk arra is, hogy elérjük az egyenlő béreket. Köszönöm szépen. Madam President, especially for the nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a szavait, a munkahely és a magánélet összeegyezhet, összeegyeztetésére vonatkozóan. Nagyra értékeljük, nagyon köszönöm. Most pedig szeretném mm, bejelenteni, hogy a meghallgatás harmadik részéhez érkeztünk, amikor is a képviselőkkel zajló eszmecserére kerül sor, hogy megadom a szót a képviselőknek. Hogyha bárki szeretne felszólalni, akkor most lehetőség van erre. Morvai Krisztina. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Nagyon érdekesek voltak ezek a... Nem tudom, hogy van-e magyar tolmácsolás. Hogyha lehet, akkor a saját nyelvemen szeretnék felszólalni. Ebben az esetben akkor magyar nyelvre váltanék át. Köszönöm szépen, és elnézést, csak pont eltakarja a tábla a, a, a magyar nyelv jelzését, ezért nem láttam a tolmács kollégákat. Kérdésem a következő. Láthatóan azok a szakemberek, akik itt ma nekünk előadásokat tartottak, a férfiak és nők közötti jövedelmi különbségekről, és alappal hangsúlyozták, hogy ez durva diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés esetleg valamelyik kölyük, vagy mindegyik kölyük, mondjuk a jogász kolléganő, aki az európai jogász nőket képviseli, foglalkoztak-e azzal a hátrányos megkülönböztetéssel, amely a közép- és kelet-európai, vagy esetleg dél-európai nő társaikat érik, helyes, amit mondott a kolléganő azzal kapcsolatban, hogy jó lenne ez a bizonyos naming and shaming megoldás, hogy hát nyilvánosságra hozni azoknak a cégeknek a neveit, akik durva, hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a nőkkel szemben, női alkalmazottaikkal szemben a fizetés, a jövedelmek terén. De nem gondolja a helyesnek, hogy mondjuk azokat a cégeket is hát nyilvánosságra kellene hozni, akik durva hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak az úgynevezett új tagállamok, illetve hát a szegényebb tagállamokban dolgozó akár női, akár férfi munkaerővel szemben. Ez is ugyanis duplán érinti a nőket Nyilván tudja a kolléganő is, meg a panel többi tagja is, hogy mondjuk egy ugyanazon nemzetközi áruházláncnak az eladónője, akár 50 kilométeres távolságon belül is, Ausztriában vagy Magyarországon, az én hazámban lényegesen különböző E, fizetést kap, nem gondolják-e, hogy ideje lenne ezzel komolyan foglalkozni, ha már hátrányos megkülönböztetésről beszélünk. És hagy tájékoztassam önöket arról, hogy ha együttérzőek vagyunk a nőtársainkkal, és nyilván azok vagyunk, hiszen ezért vagyunk itt ezen a mai eseményen, és ezért vagyunk a Női Jogi Bizottság e, tagjai, akkor azt is kell, hogy e, tudjuk, hogy nagyon sok idősebb nőt érint rendkvül hátrányosan és szomorúan az hogy a gyermekei elhagyják az országot tekintettel arra hogy ugye szvó hatása van az európai unión belül a lényegesen nagyobb jövedelmeknek a nyugati országokban. számomra máig rejtély hogy hogyan lehet az hogy ezt talán senki nem gondolta végig, akkor, amikor az Európai Uniós bővítési folyamat zajlott, hogy hogy is lesz ez, hogy ugye sok évtizedes lemaradást kell pótolni a volt kommunista országokban, lényegesen nagyobbak a jövedelmek a nyugati országokban, és ugye el fogják hagyni a hazájukat a jobb jövedelmekért az emberek, és bizony ennek is van gender aspektusa női aspektusa hiszen a lényegesen tovább élő nők e, azok akik a leginkább megszenvedik azt hogy a gyermekeik az unokáik e, távol vannak. foglalkozik e bárki is ezzel a kérdéssel? És akkor csak zárójelbe jegyzem meg, mert nem tudom nem megállni, hogy mondjuk Magyarország és Lengyelország vonatkozásában még azzal a gyalázattal is akarják tetézni ezt az egészet, hogy durva politikai okokból, az eltérő migrációs politikánk miatt a kohéziós pénzeinket is meg akarják vonni, vagy alaposan meg akarják szabdalni, hogy még inkább ez a nyugat-kelet közötti különbség ugye hát fixálódjon. Kíváncsi vagyok, mi a panel tagjainak az ezzel kapcsolatos tapasztalata, illetve véleménye. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh... Nagyon köszönöm. Valaki más szeretne esetleg felszólalni? De nem, akkor szeretnék kérdéseket feltenni a saját nyelvemen, lengyelül. Kedves... Ponieważ e, to było bardzo inspirujące i bardzo... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hálás vagyok azért, amit elmondtak a mai napon. Nagyon konkrét példákat említettek egyes akciókból, amelyek sikeresek voltak. ugye a haladás, a változás adott, van lehetőség. Itt az Európai Parlament gyakran nem is tudjuk néha, hogy ez nem annyira magától értetődő a terepen. Nem látjuk rögtön azokat a hatásokat, amelyeket el tudunk érni a jelentéseinkkel. Én pedig a konkrét példákért ezért külön köszönetet mondok, főleg azon ö, hölgyeknek, akik nagy cégeket képviselnek, vagy nagy testületeket képviselnek. Ugyebár ők, konk- önök konkrétan hivatkoznak, bizonyítani tudják, hogy ez a politika hatásos, ha elindítjuk. Vannak-e kormány szinten is partnereik? Ugye azok a koncernek, akiket önök képviselnek, azok különböző országban rendelkeznek telephelyekkel, és különböző országban a székhelyük. A helyszínen a tagállami kormányokkal együtt tudnak működni? vagy a tevékenységük kizárólag a nagy koncernekre korlátozódik, amelyek számára önök dolgoznak valójában. Másodszor Szeretném még elmondani, hogy néhány évvel ezelőtt a lengyel kormányban rendeztem egy szakmai vitát a bérkülönbségről, és ott azt hallottuk szakértőktől, nők és férfiak egyaránt, hogy gyakorlatilag 10-15 évvel azután hogy elkezdtek foglalkozni a témával, eljutottak a tényleges problémához, és ez a vállalati kultúra volt. Ez a vállalati kultúra volt, amelyik nehezen látható kívülről a politika világában. Nem látjuk, hogy mi történik a vállalatoknak, de végül is a vállalati kultúra a fő okozója ennek az óriási különbségnek a nagy koncerneken belül. És egy vállalati kultúra, az a tapasztalat nagyon lassan, nagyon nehezen változik. És nagyon nehéz e, ezt elérni jogalkotói úton, inkább a, a szoftabb, a puhább eszközökre lehet gondolni. Önök milyen tapasztalatokat szereztek konkrétan? Más cégeknél is ilyen nehéz ez a változás, ez a vállalati kultúra változása, és elindult az útjára, vagy önök a pozitív kivétel csupán, akik ezt felvállalják. Miller asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen többször megismételte, hogy ne koncentráljuk a figyelmünket kizárólag a nőkre, a feladatunk valójában az, hogy a teljes környezetünket, a munkakörnyezetünket, a világot változtassuk meg, meg kell változtatnunk a világot olyan értelemben, hogy a nők kihasználhassák a potenciáljukat. Of... Akkor tehát az első válaszkörre fog sor kerülni, kérem a szakértőket, hogy legyenek szívesek válaszolni. Először talán azokat a szakértőket kérném, akik itt helyet foglaltak, és arra kérem őket, hogy válaszoljanak a képviselőket a feltett kérdésekre. Szeretnék válaszolni arra a felvetésre, mely szerintem nagyon érdekes volt. Amikor megnézzük a nemek közötti bérszakadékot, akkor ne felejtsük el, hogy vannak olyan nők, akik hátrányosabb helyzetűek, mint mások, esetleg a nemzetiségük miatt, vagy az etnikumok miatt, mondjuk az Egyesült Királyságban, vagy esetleg az életkoruk miatt. Előfordulhat, hogy emiatt a nemek közötti bérszakadék az, az magasabb lesz, és nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük, úgyhogy nagyon köszönöm a felvetést. Szerintem a szakpolitikák nagyon fontosak. Nem a szakpolitika jelent mindent, de a szakpolitika valamit legalább jelent. Hogyha nincs semmiféle szakpolitika, akkor nem lesz munkaadói munka, politika sem. Második dolog, hogyha nincs megfelelő kultúra, akkor a szakpolitikákat sem fogják végrehajtani. Szerintem nagyon fontos megérteni, hogy melyek azok a gyakorlati lépések, amelyekkel változást lehet eszközölni. Ha megnézzük a kultúrákat, amit emmára szeretnék reflektálni, vagyis arra, hogy előfordulhat, hogy valaki mondjuk nagyon sokáig marad otthon, ez pedig rossz lesz a mm, nők számára, hogyha sok időt töltenek otthon, nehezebb lesz a munkapiacra való visszakerülésük hogyha jó szakpolitikák működnek, akkor lehet a kultúrát elkezdeni megváltoztatni. És hogyha vannak ö, felső vezetők, akik ebbe beleállnak, hogy vannak olyanok, akik ezeket a szerepeket felvállalják, akkor azzal lehet változást elérni. Szerintem a vállalatok nagyon sokat tudnak tenni, és én a Business in the Community-ben azt szeretem nagyon, hogy fantasztikus felelősséget vállaló munkaadókkal dolgozunk, olyan ez, mint egy kis laboratórium, amely tényleg működik. Például az Accent egy olyan vállalat, amely a szülői szabadságok esetében ugyanazt a, um, ugyanazokat a csomagokat adta a nőknek, mint a férfiaknak, és ugyanannyi pénzt, ugyanannyi pénzt kapnak, hogyha elmennek szülői szabadságra, akkor is. Szerintem ezeket a jó gyakorlatokat kell átvennünk, és megosztani azokat a kormányokkal, így lehet változást elérni. Köszönöm. Köszönöm. De itt szeretne esetleg reagálni. Köszönöm egy pár dologra szeretnék én is reflektálni, amelyek elhangzottak. Itt Chloe-re is szeretnék reagálni. Természetesen én munkaadói oldalt képviselem, egy Egyesült Királyságbeli munkaadói oldalt. Szerintem a munkadóknak hatalmas szerepük van. Én az időmnek igen nagy részét azzal töltöm, hogy más vállalatokhoz elmegyek, beszélek velük, megnézem, hogy ők mit tettek, hogy mi mit tettünk információ megosztásra szolgáló csomagokat hoztunk létre. Nagyon nyitottan osztjuk meg egymással azt, hogy éppen az utunkon melyik szakaszon is járunk. Szerintem ez az én felelősségem. Mondanék a, az eljárása is egy pár szót. Ott vannak persze ezek a vállalati hagyományok, és egyetértek abban, és beszéltem is, mm, már arról, hogy mennyire fontos a munkahelyeknek a modernizálása. Előfordult, hogy mi például az évek során átalakítottuk a munkahelyeket. Például külön mm, helyeket hoztunk létre, arra, hogy eldönt, eldöntsük, hogy ki, ki tud majd előrelépni, és ki nem. És azt láttuk, hogy ezekben a panelekben nagyon sokszor csak férfiak foglaltak helyet. Ez pedig egyáltalán nem működtethető így a sokszínűségi szempontból. Mindenki, aki kisebbségben van, támogatást kell, hogy kapjon. És végezetül még szeretnék arra is válaszolni, hogy a vállalatok milyen szerepet is játszhatnak. Szerintem ez a szerep már az iskolában elkezdődik, és akkor itt rögtön a szegregációra gondolok. Ez szerepel az ajánlásokban, szerepel a jelentésekben is. A szegregáció egy olyan téma, amelyel foglalkoznunk kell, és mi még 2016-ban készítettünk egy tanulmányt az Egyesült Királyságban. Azt szerettük volna megnézni, hogy mi az oka a nemek közötti bérszakadéknak, hol is kezdődik ez az egész. Elképesztő volt látni, nagyon egyértelműen láttuk, hogy a nemek közötti bérszakadék ott kezdődik, hogy a kislányok milyen választásokat is hoznak az iskolában. Az iskolában. Én kilenc éves ikrek édesanyjaként látom, hogy milyen sztereotípiák mentén hozzák a gyerekek a döntéseket. Minden egyes szakaszon, szakaszban van valamilyen uh, választás, hogy esetleg egyetemre megyünk-e, vagy sem. Előfordulhat, hogy mondjuk a lányok kevésbé kompetitív munkahelyeket vagy tanulási helyeket választanak maguknak. Fontos, hogy beavatkozzunk, szerintem így tudunk itt tudjuk megváltoztatni a döntéseket, amelyeket a lányok hoznak. Szerintem a vállalatok tudnak változást eszközölni, szerepet tudnak játszani, méghozzá szerepmodellt tudnak felvállalni és mutatni. Tehát be kell avatkozni, hogyha iskolába járnak a gyerekek, akkor ezt el tudjuk érni, mert pedig iskolába járnak a gyerekek. Szerintem így tudunk partnerként együtt dolgozni iskolákkal, más oktatási intézményekkel, valamint a kormányokkal. Köszönöm. Most pedig nem Milárnak adnám át a szót. Én egy civil szervezetet képviselek, úgyhogy a válaszom egy kicsit más lesz, mint az előbb elhangzottak. Én részt vettem egy New Yorki ülésen márciusban, és a német kormány képviselőivel is találkoztam, ahol is az esély, esélyegyenlőségről is szót ejtettünk, és ott minden egyes magas posztot betöltő ember azt mondta, hogy nem tudják, hogy mi a jó megoldás, mi az, ami működik valami már a gyerekeknél történik, már hat évesen történik valami, amikor megkérdezzük a kisfiúktól vagy a kislányoktól, mondjuk négy évesen, hogy mi akart, mit akartok lenni, amikor majd felnőttek lesznek, a lányok azt mondják, hogy szuper nők akarnak lenni, a fiúk azt, hogy szuper hősök. Hogyha ezt hat évesen megkérdezzük a gyerekektől, akkor a kisfiúk még mindig szuper hősök akarnak lenni, de mik akarnak a lányok lenni? Esetleg tanárok, modellek, manőkenek, tehát valami történik négy és hat éves kor között. Nem tudjuk, hogy mi ez. Miért változnak meg ezek a döntések? A Mm, részes felekkel folytatott projektünkben is azt látjuk, hogy nehéz megváltoztatni a vállalatoknak a vállalati kultúráját. Szükség van erre ahhoz, hogy őszintén elköteleződjön a vállalatoknak a vezető, vezetősége, a vezetője. Hogyha nincs ilyen vállalás, ha nincs ilyen elköteleződés, akkor egyszerűen nem fog működni semmi sem. Nem tudom, lehet, hogy túl pessimista vagyok, de tényleg azt gondolom, hogy ez így nem működik hogy a kérdésre reagáljak. Nagyon köszönöm a kérdést. Tudjuk, tudjuk, hogy mi történik. Nagyon összetett volt a kérdése. Természetesen én jogi szakértő vagyok, de még így sem tudok megfelelőképpen válaszolni a kérdésekre. Szeretnék a jogállamiságra reflektálni, ahogy van ahogy mondjuk Magyarországon, ha van olyan törvénykezés, amely kimondja, hogy a vállalatokat nem lehet csak úgy megnevezni, akkor persze nem lehet, de hogyha ez törvényileg nincs kimondva, akkor, akkor már más a helyzet. Tehát itt minden a nemzeti jogszabályoktól függ, a jogállamiságtól függ. Az európai projektünkben mm, mi az Euró- azt látjuk, hogy az európai nők, az európai részes felek esélyegyelőséget szeretnének, és a magyarokkal is együttműködünk, a magyar partnerekkel. És ahogy ön is mondta, Magyarországon igen nehéz a helyzet, ugyanis előfordulhat, hogy a vállalatok persze meg nyilvánosságra hozzák az adatokat, viszont senki nem ellenőrzi azokat. Elő, látjuk, hogy a magyar vállalatoknál nagyon fontos, hogy együttműködjenek kollégaként nemzetközi szinten az európai kollégákkal. Ez, ezt láttam Spanyolországban is, a spanyol partnerünkkel is ezt láttuk, illetve a bolgár kollégáknál is. Szerintem fontos, hogy együtt működjünk, és együtt vegyük fel a harcot ezen kérdésekkel. Nagyon köszönöm, elnök hogy most pedig Tina Asztorának adnám meg a szót, aki a jogérvényesülési főigazgatóság főigazgatója. Köszönöm szépen. Az a kérdés, hogy megnéztük-e az új az új tagállamok és a régi tagállamok közti különbséget ebből a szempontból. A példa egyértelműen azt mutatja, hogy a nemeket a különböző dolgok mennyire különbözőképpen érintik. Mindenben, amit végzünk, meg kell nézzük, milyen hatása van egy jogszabálynak a nőkre. Úgy gondolom, hogy világos, hogy ezt tesszük. Ugyanakkor ebben az akciótervben ami a nemek közti fizetés különbségről szól, nem vizsgáltuk a különböző országokat. Nem, az anyag, nem kezdtük el ebben az akciótervben azt megnézni, hogy hogyan lehet ezt a konkrét kérdést kezelni. Hiszen ez a gazdasági különbségekkel is kapcsolatban van a különböző tagállamokban, de természetesen megvan. Ami pedig a kultúrát érinti, azzal egyetértek mindenkivel a teremben, hogy nagyon fontos. Nem, nem csak a gyerekek szempontjából, a vállalatoknál, az állami szférában még nagyon sok mindent tehetünk. De ami fontos az az, hogy ez fentről induljon el, és a vezetők mutassák, hogy ezt komolyan gondolják, nem pedig csak gyorsan akarnak valamit helyre rázni. Köszönöm szépen, igazgatóasszony. Kérem a McKenzie-től Vidánháncot, hogy szóljon hozzá. A közös vonal, fonál a jogi helyzettel kapcsolatban vállalatok jogi társadalmi hatása, a jogi hatásokkal és a magánszektor sikeressége között az, az az, hogy valóban a vállalatok, hogyha a munkavállalókra hatnak ezek a, az érzések, vagy ezek a hatások vagy országoknál, amelyek a lakosság részére vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy már ezeknél a közös vonal, tehát az, hogy van bizonyíték alapú adatunk, és ezek alapján megfelelő választásokat lehet tenni. A paritásos adatsor Európában minden tagállamra kiterjed, az újakat, régieket egyaránt. Amíg ezt mindig így tesszük, és egy, amíg egyetműködünk a, az Európai Parlamentes ö, ö, gazdasági tevékenységi nőügyi szakbizottságával, akkor mind sokkal fogunk, sokkal közelebb tudunk kerülni ahhoz, hogy bezárjuk a, a szakadékot Olaszország, Magyarország vagy más országok között. Nem egy megoldás vár, nem fűnyíró elf, hanem a bizonyíték alapú tényekből kell kidolgozni a megoldást. A második dolog, hogy az intézkedések hogyan hatnak. Ahogy Deloy tette, konkrétan kell megnézni azt, hogy és egy sor egyéb más példán azon kívül, amit ma hallottunk, hogy mi az a négy-öt dolog, amelyet egy munkáltatónak vagy egy ágazatnak meg kell tenni. Részletes áttekintésre van szükség egy vállalaton belül is például ahhoz, hogy eldönthessék, hogy mi lesz az az egy-kettő vagy négy-öt lépés, amivel a legnagyobb hatást érik el. A verseny, a szűkös források, ezek mind hatnak természetesen, ezért meg kell nézni a gyakorlatokat, az intézkedéseket, és ezek alapján kell néhány olyan vállalati vagy, vagy intézked, vállalati döntést vagy intézkedést hozni, ami, ahol a legnagyobb területek hatást tudjuk elérni, mert ugye a különbséget meg kell szüntetni. A második dolog pedig az úgynevezett szájhagyomány és a bizonyíték közti különbségek. Minden egyes tanulmány, például amelyet az Agile 15 vállalat körében végzett, az a kultúraváltás volt. Azt, javasol, azt láttuk, hogy a működési környezetnek a 80%-át befolyásolja a munkáltató, nem a munkavállalók hanem a működési környezet az, ami alapvetően befolyásolja. Mivel rengeteg jó példa van arra, hogy hogyan lehet a kulturális különbségeket megszüntetni, ha van bátorságunk az adatokat megnézni, ha van bátorságunk hallgatni a férfiakra és nőkre, hogy akkor ez szerint járjanak el. Végpedig, ahol szintén bizonyítékra, nem pedig szájhagyomra van szükség, azok a példák. A legtöbb vállalat, a legtöbb döntéshozó jót akar tenni, de a probléma léptéke elárasztja őket, és nincs szisztematikus megközelítés. Éppen ezért az Európai Uniós példákat össze gyűjtve pozitívan lehetne előre haladni a nemek közötti paritás terén, lehet a jól, a megfelelően haladó vállalatokat mintaként állítani vagy ünnepelni, de nagyon fontos, hogy mindenki úgy érezze, hogy példaértékű, amit tesz. Az Európai Unióban a különböző gyakorlatok, intézkedések, a szisztematikus kultúra vizsgálata és a pozitív példáknak a, a bemutatása úgy gondolom mind sikerre visz. Köszönöm szépen. És Ingrid, Ingrid Moritz, az osztrák munkáskamarától. Igen, köszönöm szépen. A Köszönöm szépen. A bérkülönbségek kérdésével kapcsolatban hadd mondjak valamit. Egyrészt úgy látjuk a statisztikákból, hogy a migráns nők kevesebbet keresnek, mint például az Ausztriában született nők. Valóban egyrészt itt látjuk ezt a bérkülönbséget, másrészt pedig nem csak Ausztriában, hanem más országokban is tény az, hogy, hogy, a, hogy olyan munkavállalókat alkalmaznak, hogy olcsó munkavállalóként alkazzák a munkavállalókat. Ezt például a 24 órás ápolásban, az idős ápolásban látjuk, Ausztriában, ahol Kelet-Európából, Dél-Európából, szomszédos országokból jönnek a, a munkavállalók, és olcsóbban, rosszabb feltételek mellett dolgoznak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez hatalmas probléma, itt is jelentős a bérekre nehezedő nyomás. A másik dolog pedig a vállalati kultúra. Mi a jövedelmek és a bérátláthatóság vizsgálatánál azt is megnézt, azt is láttuk, hogy miért is hallgatták eddig el a kérdést. Az a feltételezésem, hogy nem csak a férfiak és nők fizetéseiről van, van itt szó, hanem hogyha teljes átláthatóság van, akkor bizony a munkát is értékelni kell. A hierarchiák a, vála- a világossá válnak, láthatóvá válnak, és az lát, is látszik majd, hogy ugyanazokat a tevékenységeket rendkívüli különböző formában javadalmazzák, ami a vállalatok között probléma problémát okozhat. A vállalati kultúránál pedig azt is látjuk, például a, a műszaki szakterületen vagy a vezető pozíciókban, hogy addig, amíg a keletfeltételek nem adnak lehetőséget arra, hogy a nők nagyobb tömegben, vagy nagyobb számmal jöjjenek, és amíg egy-egy nő van csak egy teljes férfi koszorúban, addig nagyon nehéz lesz egyáltalán jól érezni magukat. Lehet, hogy van műszaki végzettségük, de nem, nem, meg, nem, nem csalogató, vagy hívogató a munkakörnyezet. Bardzo dziękuję. Dziękuję za... Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyetlen percünk van a meghallgatás végig. Morvai asszony, ha röviden tudva, parancsoljon. Uh, I don't quite understand why are we on... Nem értem pontosan, hogy két képviselő mellett miért nincs több időnk. Ezt tisztázunk, nem migráns nőkről beszélek, hanem olyan nőkről beszélek, akik az Európai Unió polgárai, egyenlő polgárai, az ausztrákokkal, de há, a harmadát keresik ugyanabban a pozícióban, miközben ugyanaz a cég alkalmazza őket. Gyakran osztrák cégek. Nagyszerű lenne, hogyha 21 néhány év után, ugye mikor mi csatlakoztunk, tehát csak 15 éve van, hogy csatlakoztunk, de akkor is meg kéne érteni végre, hogy nem vagyunk másodrangú, EU-s polgárok, nem vagyunk migránsok, még azok sem, akik elmennek Ausztriába. Ők nem migránsok, mi nem a harmadik világból érkezünk, az Európai Unió tagjai vagyunk, ugyanazon jogokkal mint az osztrák barátaink, és nagyon jó lenne, hogyha a nők, akik ennyire szolidárisak a testvéreik, a nővéreik iránt, ugyanebben az összefüggésben is ezt jelenítenék meg. Sajnos a meghallgatás ezzel a végéhez ért. Köszönöm még egyszer a szakértőknek, akik a mai napon nagyon érdekes prezentációkat mutattak. Mm, sok mindent hallottunk a bérkülönbségről, a bérszakadékról, ahogyan időnként mondjuk a legfontosabb, amit meg szoktunk említeni, az a meggyőződés, hogy ezen túl kell lépni, és túl is tudunk lépni. A meghallgatás előtt nem voltam ebben ennyire biztos, de most megértettem, hogy a bérszakadékot át lehet hidalni de ehhez fókuszálni kell az erőinket, a politikusokat, politikai erőket, az üzleti élet ö, szereplőit, és minden más erőt ebbe be kell vonni. Örülök, hogy a meghallgatáson megértettük és egyetértettünk, hogy a munkaadók ebben rendkívül fontos szerepet fognak játszani. Ez a business perspektíva, a gazdasági perspektíva fontos szerephez juthat ebben. Ami pedig a társadalmi igazságosságot illeti, ezek is fontos érvek, de szerintem a gazdasági érvek még meggyőzőbbek. Örülök tehát annak, hogy külön szóba kerültek a mai napon a gazdasági előnyök. Ami pedig a legfontosabb, az a politikai akarat. Illetőleg összességében a változás akarása a vállalati szinten is. Ha ez nincs meg, akkor nem lesz változás. A legfontosabb a vállalati kultúra, tehát ezt kell megváltoztatni, és ezt a vezetésnek, a cégvezetésnek fel kell vállalni, a top managementnek is. Ezt kell megtanulnunk ebből, mert sajnos egyelőre ritkán fordul elő, hogy a cég felső vezetés, a top management tényleg eh, érzékeny lenne a kérdés iránt. Köszönöm szépen a szakértőinknek ezzel ezt a meghallgatást berekeztem. Yeah.

Okay, um, everyone, we are uh, going to... Meg folytatjuk a munkát. Először is uh, az izlandi nagykövetet hallgatjuk meg. A világ nemek közötti leginkább egyenlő országáról van szó. Üdvözlöm az izlandi nagykövetet. Bergris Ellerts Dottir a neve. Egyébként a delegációnak is helyettes elnöke vagyok, és nagy örömmel hallgatom, hogy a gender equality témájában Izland mit kíván mondani a koordinátorok régóta tervezik, hogy meghívják ezt a vezető országot ezen a területen, és hát a, skan- a skandináv országokról is szó van, a, hogy meghallgassák az ő tapasztalataikat a gender equality témájában. Megadom a szót Bergdis Elecdottir nagykövet asszonynak, mint mondtam, hallgatjuk a színe a delegáció keretében, amit mondani kíván. Köszönöm szépen, örömömre szolgál, hogy mindig, mint mindig, most is, hogy eljöhettem a parlamentbe. Ez nyilvánvalóan egy rendkívül fontos platform számunkra. EFTA ország képviseletem is jelen vagyunk, de minden minőségemben büszkesége számomra egy néhány fontos elemet szeretnék felvetni, ami iránt érdeklődhet véleményem szerint ez a szakbizottság. Egy kicsit beszélni szeretnék az új egyenlő fizetés törvényről, vagy az összegész jogalkításról, aztán rátérünk az önök által felvetendő kérdésekre és beszélni fogunk, hogyan tudjuk a nők szerepét és befolyását erősíteni, és számát is konkrétan a politikai életben, aztán a nemek nemi alapú erőszakról is beszélni szeretnék, és hogyan igyekszünk Izlandon a nemek közötti egyenlőséget erősíteni. Aztán a végén egy néhány szó marad majd az Izland és az Európai Unió kapcsolatára is ezen a területen. Azzal kezdeném, hogy emlékeztetek egy igen fontos eseményre Izlandon, amely fordulópontot jelentett a történelmünk során a nemek közötti egyenlőség kérdésében. A Nők Napja 1000 1975-ben volt októberben, amikor a női munkavállalók elhagyták a munkahelyüket, a város középpontjába vonultak, és nagyobb egyenlőséget követeltek. Eznek meg volt az oka egyébként, mert akkoriban 60%-kal kevesebbet kerestek, mint a férfiak, és a parlamentnek csak három női képviselője volt. Nemrég volt, ez egy sietetlen, hogy milyen arányok uralkodtak. Ez a nők napja nálunk egy siker volt, és eh, egy napra lebénították a társadalmat akkoriban. Ebből kiderült, hogy a gazdasághoz, a társadalomhoz a nők hozzájárulása semmivel se kevésbé jelentős, mint a férfiaké. Mint mondtam, modern történelmünk egy fordulópontja ez volt. Eh, a kritikus tömeg a, a nőknek, akik részt vettek ebben, nagyon fontos hatalmat biztosítottak, erőt adtak a nőknek, hogy harcoljanak tovább a jogaikért. Persze ilyen események szimbolikusok, jelképesek lehetnek a történelemben, és egy, most is így történt. Ez egyszeri dolog volt, sem előtte nem volt, és azóta sem ilyen erejű megmozdulás ami pedig a jövedelem különbséget illeti, 75 óta, persze 975 óta sok minden javult, változott, de azért nem tűnt el a bérszakadék. Ezért fókuszálni kell az olyan lépésekre, amelyekkel ezt el tudjuk érni, és a haladást szeretnénk itt megőrizni milyen haladást sikerült elérni, milyen lépéseket tervezünk a bér szakadék egy elemzése megszületett már statisztikai oldalról, ezt a szociális partnerek és a kormány adta meg Bédazra, azt látja, hogy szűkül a szakadék 2008 és 2016 között 2008-ban 6,6% volt, most pedig 4,2015-ben, 16-ban 4,5% volt már csak a különbség. Ez egy haladás, de még mindig létezik a bérszakadék, és a nemi alapon szegregált munkaerőpiac jelen van, és minél magasabb szintre megyünk, annál inkább. Mint mindenhol Európában a nők gyakran részmunkaidőben dolgoznak, és nem jól fizetett munkákat vállalnak el, ápolást és egyebeket, és ez egyensúlytalansághoz vezet a munkahelyeken, de odahaza is, és akár még a nyugdíjat is befolyásolja, tehát nyilvánvalóan, aki kevesebbet keres a munkában töltött élete során, az kisebb nyugdíjat is kap, és ez még inkább nagyobb kívás elé állítja a jóléti rendszereket. 2012-ben létrehoztunk egy akciócsoportot, különböző célokat tűzte ki maguk elé. Az egyik cél az volt, hogy egy kisleti projektet felügyeljenek, mi szerint létrehoznának egy egyenlő bérezés standardet, és az eredmény az volt, hogy tovább visszük a projektet, mert az első lépések igen sokat ígérőek voltak. Idén január 1 az egyenlő bérezés standard egy jogi előírás a cégeknél, amelyek legalább 25 embert foglalkoztatnak, és tanúsítványoztatni kell a, a bérezési rendszerüket ez segít a foglalkoztatóknak, hogy az egyenlőbérezés elve szerint alakítsák ki a bérstruktúrájukat. Az új törvény egy kötelező tanúsítmányt is előír, három éven belül kell ezt elkészíteni, ezzel kívánjuk erősíteni a követelmények teljesítését. A, olyan követelményekről azt, hogy a nemzeti és nemzetközi, például illóerősek tartalmaznak. és itt végre sikerül évtizedekre visszanyúló törvényeket is átültetni a gyakorlatban. Persze komoly vita folyt erről Izlandon is, ezt el lehet képzelni, de azért a parlamentek nagy többsége a végén egyetértett abban, hogy jó szándékon diáig tudunk jutni Ez az új törvény a világon első országát teszi Izlandot abban a kérdésben, hogy tanúsítványt kell készíteni kötelező módon a bérstruktúrára vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottól a felelősséget áthelyezzük a foglalkoztatóra. És az egyenlő bérezésről szóló vitá nem voltam itt, de hogyha önöknek ehhez most kérdésük van, -e, akkor szívesen válaszolok arra de a nők politikában, a politikai életben betöltött státuszáról is szeretnék beszélni. Egy nő vezeti Katana Jakobstottira a mostani kormányunkat, ez a második nő, aki miniszterelnökként működik. A parlamenti választások után 2016. októberében voltak ezek, egy nagyon jelentősen növekedett a nők képviselete a parlamentben 40-48 százalékra ez azt jelenti, hogy paritásról beszélhetünk, egyensúlyról beszélhetünk, de egy évvel kép 2017. októberében időközi választás volt, hogy csökkent megint a száma, és pillanatnyilag 38%-on állnak a nők. Ez egy állandó számnak tűnik. A nők részvétel történelmileg indokolja, hogy affirmatív eszközöket alkalmazzunk ez alapvetően fontosság volt ennek a bevezetése, a nők listája és a nők politikai pártjának létrehozása. A 80-as évek közepe óta a, ugye akkoriban nagyon alacsony volt, mint egy 5% a nők képviselet a parlamenti képviselők körében, és a hagyományos politikai pártokban nem vettek részt a nők. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy az első izlandi nő, akit megválasztottak 1908-ban az önkormányzatba, 1922-ben a parlamentbe és a nők listáján kerültek ők be, nem pedig a politikai pártokon keresztül. Aztán jó néhány évtizeddel később, a 80-as években újra indult a dolog, és ez egy óriási változást okozott a nők képviseletében a politikában tehát női politikai pártokra szükség van a számszerűség erősítése érdekében a parlamentben. Az izlandi munkaerőpiacon a nők nagy számban vannak de A, nő, a nők befolyása és magasabb pozíciókban a részvétele, ö, alacsonyabb, mint a férfiaké, és a bérek is egy ebből következően többek között alacsonyabbak, mint a férfiak béra. A 2008-as gazdasági összeomlás, és utána vita folyt egyébként a különböző megközelítésekről, hogy a nők hogyan kerüljenek vezető pozíciókba. Ez oda vezetett, hogy a társasági jogot Izlandon megváltoztatták, hogy legalább 40%-ban az igazgató tanácsban nőket szerették volna képviseltetni, ezt el is fogadta a parlament 2010-ben, és 2013 óta törvény írja elő ezt az arányt, mint mondtam egy legutóbbi vizsgálat rámutat arra, hogy az emberek ezzel egyetértenek, nagyon pozitívanak hozzá, sokkal pozitívabban, mint valamikor a kvóták témájóhoz. Ez nők számának jelentős növekedéséhez vezetett az igazgató tanácsokban. Igen, de ez még mindig a nők kisebbségben vannak ezekben a pozíciókban, tehát 25-40 százalék között mozog az arányuk napjainkban, ahol a nők nagyobb részben vannak jelen az az állami vállalatok, és kevésbé a magánvállalatok esetében. És a, a végrehajtói menedzseri pozíciókban ö, nagyon alacsony az arány, tehát a, a, a tőzsdén jegyzett vállalatoknál ez csak 6%-ot jelent, és már említettem, a nemi alapon szegregált a munkaerőpiac, igencsak nagy mértékben tudjuk, hogy a, név, a nők itt is megváltoztatják a helyzetet. Egyes területekre behatolnak, ahol korábban csak férfiak voltak, bár hát a nők, a férfiak részvétele egyelőre meglehetősen stabil a munkaerőpiacon, de azért látjuk, hogy jönnek változások itt a család és a gyermekek témája is szóba kerül még, a szülői szabadság 2000-ben bevezettek egy új törvényt, itt lehetővé vált az anyasági vagy szabadság megosztása a szülők között, és ez mindenképpen komoly változást okoz, mind a nők, mind a férfiak esetében abban, hogy jobb életminőségét alakítsanak. Az apák több mint 90%-a három hónap lehetőségével élt a szülői szabadság kivételekor. A tanulmányok azt mutatják, hogy egyenlőbben osztják meg az ilyen szabadságot a szülők, mint korábban, és a, a otthoni munkát, felelősséget is egyenlőbben osztják meg a nők és férfiak, úgy általában nem csak a gyermeknevelést. Utoljára, nem utolsó sorban beszélni kell, hogy arról is, hogy, hogy a, a női-férfi szerepek is megváltoznak ami pedig ezt a férfi szerepeket illeti, itt a nemmi alapon működő erőszakról beszélnék, itt a Me Too forradalom is beszélni kell, itt Izland ezek után a központba került, mert a globális gender gap indexet mi vezetjük, ha 9 éve most már, de az index a nemi erőszakot, az aklatást nem vette figyelembe, vagy ilyen jellegű fellépéseket amelyekkel megakadályozok, hogy a nők kifejtsék a potenciáljukat. A mi nálunk akkor kezdődött, amikor a politikában szereplő nők 2017 novemberében több mint 130 sztorit tettek az aklatásról és nemi erőszakról. In the Shadow of the Power hashtag címmel és ennek következtében egyre több nő mondta el a saját történetét, hogyan váltak áldozattá, hogyan marginalizálódtak és diszkriminálódtak ennek következtében. Az itt megosztott történetek igencsak sokkoló hatással jártak. Két olyan csoportról beszélhetek, amelyet én figyelemmel kísértem, ez egyik migráns nő, két nő pedig a munkahelyén került ebbe a helyzetbe a kormány természetesen igyekszik kezelni ezt a problémát, és új cselekvési tervet is kidolgozott, abban, hogy hogyan kezeljék a raklatást, a szexuális erőszakot, és úgy gondolom, hogy létrejön majd egy terv arra, hogy hogyan tudjuk ezt a büntetőbíróságban és a büntető igazságszolgáltatásban fokozottabban figyelembe venni, és koordinált szolgáltatást kínálunk, szolgálatot kínálunk arra, hogy kezelni tudja például az egészségügyi rendszer ezt a témát, vizsgálni fogjuk azt is, hogyan tudjuk ezt a témát jobban kezelni, és az isztambuli egyezmény, amely foglalkozik a családon belüli erőszak témájával, ezt mindenképpen ratifá, ratifikálni fogjuk, és ezzel Izland lesz a 30. állam, amelyik az isztambuli egyezményt ratifikálja. Szeretném alá is 13-ként aláírtuk, de hát kicsit lemaradtunk a ratifikálással. És Az izlandi elnök Görn Johansson eh, ezt eh, támogatja, és az újévi üdvözlő beszédében eh, elmondta, ugye, hogy az új éven belül megszületik a mérföldkő, mi szerint a szexuális alapú erőszakkal szemben határozottabban lépünk fel, és úgy gondoljuk, fontos jelentésig az idézet második része, mert eh, a megoldásba be kell vonni nőket és férfiakat is. Eh, úgy gondolom, hogy évtizedek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ezt úgy kell megoldani, hogy eh, a nők a, a nemek közötti egyenlőség mindenki számára magától értető legyen és azt látjuk, hogy a nők egyre kevésbé van, egyelőre kevésbé vannak képviselővezető pozíciókban, tehát észszerű utat kell találni arra, hogy több döntést kell hozni a gender perspektívák figyelembevételvel. Itt a kormány, az izlandi kormány és a szurdinami kormány közösen kialakít egy fellépést, és ö, segítenénk, támog, szeretnénk segíteni őket a gender equality kialakításában itt arról van szó, hogy ebbe a két fokozatban bevonjuk a férfiakat. Nem a nők bevonásáról beszélünk itt, hanem a férfiakéről. És természetesen számos aspektust lehet bírálni, lehet tévedni is, de a, a férfiak számára is egy biztonságos helyet kínálunk, ahol az egyenlőségről beszélünk, és egyébként pedig tudni kell, hogy több mint 500 részvételű az ENSZ szervezett egy ülést, és a magas szintű férfiak jöttek össze annak érdekében. Az egyetlen cél az volt, hogy a gender equality, a, nő, a nemek közötti egyenlőségről beszélnek, és a konferencia igencsak sikeres volt. Ezek után Izland, a, a továbbiakat szervezett NATO-ban, Brüsszelben, és Genfben is az ENSZ központjában, amelynek témája a nemek közötti egyenlőség volt. Szeretném még megemlíteni, nem, ha mi tud már mondtam, bár, hogy a VIM a politikában dolgozó nők itt részt, vettünk, részt vettek a parlamenti képviselők egy workshopon, ahol egész nap együtt voltak több mint 90%-ban, és azt vitatták meg, hogyan lehetne megközelíteni ezt a kérdést, és mit már mondtam, a férfi parlamenti képviselők 90%-a, vagyis minden párt képviseltette magát a, a nemek közötti egyenlőség és együttműködést követel meg nemzetközi szinten, és és hát tudjuk, hogy Izland ebben vezető szerepet játszik, és szeretnénk, hogy a lehető legtöbben részt vegyenek ebben a munkában nemzetközi szinten is. Más? Um, I want to mention further that Két héttel ezelőtt az izlandi nemzeti szervezetnek a elnöke lett, és említ, fontos szerepet játszik, és a nemek közötti egyenlőség Fontos szempontból, hogy a sztereotípiákat ledöntsük, és ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy hajnadjunk az LGBT jogok erősítéséhez is, hogy általában beszélni kell az igencsak marginalizált csoportok jobb életminőségéről. Remélem, hogy hogy e- erről vitát tudunk folytatni, amit még szerettem volna elmondani az Izland és EU kapcsolatra ezen a területen természetesen hasonlóan gondolkodunk, egy nagyobb kép keretében ez egy fontos partner a nemzetközi keretek között, és, és Szorosan együttműködünk a WTO-n belül az EU-val, ahol rámutatnánk a nemek közötti egyenlőség és a globális kereskedelem összefüggésére, és mint már korábban említettem, természetesen van egy megállapodás a szoros együttműködés céljával, az EFTA államok és, és az EU között is az egyenlő elbánás férfiak és nők között egy alapvető felvetés ebben az együttműködésben. A Gender Equality az egyezményben benne kell, egy szerepe. Én utoljára, de utolsóban szeretném elmondani, hogy nemek közötti egyenlőség támogatja a, a Liechtenstein Norvégiával együtt azt, hogy csökkenjen a szociális és gazdasági különbség a nők és férfiak között, ezt hangsúlyozok a kétoldalú kapcsolatokon belül, és szerintem ez egy érdekes téma lesz. Amit leginkább megtanultak a nemek közötti egyenlőségről, Izlandon ez magától nem fog bekövetkezni, keményen kell dolgozni, és szolidaritásra van szükség, politikai szándékra, és megfelelő eszközöket kell kialakítani jogalkotáson, gender budgeting formájában, és más formációkon keresztül, hogy itt haladást tudjunk elérni. Az egyenlő elbánás standard az egyik ilyen fontos eszköz. Végül szeretném elmondani, nem vagyunk egy paradicsom ebben a kérdésben még, de felé szeretnénk haladni, és ez egyértelmű prioritást jelent az iszlandi kormány számára. Szeretném meg elmondani, nagyon hálás lennék, hogyha itt eh, az önök szakbizottsága is elmondaná ezzel kapcsolatos véleményét, és milyen más módokat, utakat eh, eh, tudnának elképzelni a nemek közötti egyenlőség elérése érdekében. Thank you very much. I will speak, uh, Köszönöm szépen, én pedig svédül szeretnék beszélni. Ha nem, ha nem tudnak svédül, akkor kérem, vegye fel mindenki a fejhallgatóját. Det var jätteintressant. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt végighallgatni ezt most. Ez önmagában fontos, hogy figyeljünk egymásra. Mind a 27 tagállamnak eltérő tapasztalatai vannak az esélyegyenlőségi munkában és aztán ott vannak az EFTA országok, amelyek megint más tapasztalata vannak, de ők is a családtaghoz tartoznak. Fontos, hogy mindenkinek a tapasztalatát megvizsgáljuk, és akkor nem kell eh, a spanyol viaszt feltalálni. Nagyon izgalmas volt az izlandi eseményeket nyomon követni, okom is volt erre, mert a SZEA delegáció alelnöként Izlandon jártam tavasszal. És ott lehetőségem volt arra, hogy mélyebben belemerüljek a, az azonos munkáért azonos bér jogszabályba. Valóban elgondolkoztató, hiszen tökéletesnek tűnnek az eredmények. De ma délután beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet az azonos munkáért azonos bér vagy a nemek közti fizetéskülönbség problémáját megoldani. Úgyhogy most azt kérném, hogy, vagy kérdezem, hogy ez egy teljesen egyenes út volt-e? Tárgyaltak, sokat tárgyaltak, volt-e valaki, aki ellenezte a javaslatot? Ezeket mind fontos lenne tudnunk. Hadd reflektáljak még néhány dologra. Ahogy említettem az előbb, az előbb tárgyaltunk a, a nemek közötti fizetés különbségről. Nagyon gyakran említik meg ennek kapcsán, hogy biztosítani kell, hogy a nők betérhess, vagy beléphessenek a főleg férfiak által foglalt szakmákba is hogy képz, képzést kapjanak a férfi, alapvetően férfi foglalkozásokban is, hogy növelhessük. De valószínűleg fordítva is igaz. A férfiak számára lehetővé kell tenni a nők a munkahelyekre való belépést, gyermekellátás, egészségügy. Volt-e ilyen tapasztalatuk Izlandon? Végül pedig amikor a férfiakról beszélt, az izlandi férfiakról, amikor úgy döntöttek a férfiak, hogy az esélyegyenlőségi munkába bekapcsolódnak, nos, mi ezt a FEM szakbizottságban úgy gondoljuk, hogy döntő. De sajnáljuk, mert itt alapvetően nők vannak nálunk, pedig tudjuk mennyire fontos, hogy a férfiak is csatlakozzanak ebben a munkában hozzánk. A parlamentben több férfi van, mint nő például, éppen ezért nagyon fontos, hogy a plenárison is, meg a vitákban is velünk legyenek. Egyébként nem fogunk Európában elérni semmit. Sajnos ez gyakran így van, amikor zsákutcába érünk, vagy nem tudunk döntéseket érvényesíteni. Fantasztikus, hogy Izland így járt el, elfogadta ezt a jogszabályt, reméljük Európa többi része követi majd. Most pedig megnyitom a képviselők számára a lehetőséget, hogy tegyék fel a kérdéseiket az izlandi nagykövetnek. Pasegut. Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, Ana, que desde luego dónde están los hombres, ¿no? En esta... Igen, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy fontos, hol vannak a férfiak ebben a szakbizottságban, és hol vannak akkor, amikor a szexuális zaklatásról beszélünk a parlamenten, belüli zaklatásokról, akkor senki nem jön. A kérdésem a következő. Hány nő van, mekkora arányú a nők aránya a lakosságból, is az oktatási rendszerben is, hogy vesznek részt a nőt. Kiskortól már eleve figyelnek a, az azonos jogokra, az egyenjogúságra. Feltételezem, hogy az egyenjogúság minden politikai területen súlypont. Így van-e önöknél? Van-e nők elleni erőszak? Mi a helyzet Izlandon e, e témában? Fru Morvai asszony. Köszönöm szépen. Eh, szeretném megköszönni nagykövet asszony eh, értékes előadását, és eh, gratulálni önnek mindahhoz, amit Izland, az ön hazája elért a nők és férfiak egyenlősége terén. Egy területet szeretnék a kérdésemben kiemelni, a politikában való részvételt. Óriási dolog, hogy teljes paritást értek el, bár mondja, hogy választásról választásra azért ebben vannak kisebb változások, de hogy gyakorlatilag fele-fele arányban vannak nők és férfiak a parlamentben képviselőként. Nagyon sok vita van arról, az elméletben is, meg ö, újságírói ö, szinten, hogy ö, meg, meg sokszor társasági beszélgetésekben is, hogy hogyan érinti egy ország politikáját és döntéshozatalát az, hogyha nagy számban vannak nők a politikai döntéshozatalban. Ő, mint diplomata, nyilván sok ö, olyan országban járt, ahol nem ilyen, hát ugye mi álláspontunk szerint szerencsés a helyzet, hogy sok nő van a politikai döntéshozatalban. Azt kérem, hogy ossza meg a tapasztalatait velünk, hogy mennyiben más a politika ott, ahol ahol ilyen szép számban, tehát fele-fele arányban vannak nők a parlamentben. Remélem világos volt a kérdésem és kérésem. Köszönöm szépen. I don't see any... Úgy látom, más nem kér szót. Akkor újra megadom ennek a szót, nagykövet asszony. Köszönöm a kérdéseket. Mm, úgy gondolom, nem mindegyikre könnyű válaszolni, de igyekszem. Hadd kezdjem az ön kérdéseivel, elnök asszony. Természetesen az azonos munkáért kérdést nagyon alaposan megvizsgáltuk az elején, különösen úgy, úgy mondom inkább, hogy nem az volt erősen vitatott, hogy legyene, hanem azt, az volt a kérdés, hogy mi legyen a jogilag kötelező. Például a szociális partnerek ugye együttműködtek, az összes, a munkáltatói szervezetek, a szakszervezetek és a kormány, ők mind együttműködtek, és együtt alakították ezt az egészet ki. De amikor jogi formába kellett önteni, akkor volt már vita. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez volt az egyetlen negatívum ebben az egész vitában. A tényt nem vitatta senki. Mindenki elfogadta, hogy ez kell. Azt hiszem, hogy közelégedettség van hogy a parlament elfogadta a törvényt. És az összes képviselő megszavazta, hogy ez kötelező jellegű legyen. Természetesen, mint mondtam, voltak olyan hangok, akik a kötelezővé tételt kifogásolták. Ha a férfiak nagyobb részvétele a családi életben, családi munkában, gyermeknevelésben. Ez a szülői szabadság kapcsán merült fel. Ez nagyon nagy változást jelentett, mert nem csak az anyák gondoskodtak a kisgyermekekről, hanem az apák is és mint mondtam, rendkívül pozitív lépésnek bizonyult ez, sokkal nagyobb, messze menőbb hatásai voltak, mint amire az elején gondoltunk, akkor, amikor elfogadtuk a törvényt. Az, hogy az apák is lehetőséget kell, hogy kapjanak, hogy igénybe vegyék a szülői szabadságot. Mint mondtam, a férfiak 90%-a igénybe is veszi, ami rendkívül pozitív. A fizetések közti különbség a szegregált munkavállalók kapcsán pedig értékeltük az úgynev, úgy találtuk, hogy másként értékelik a tipikusan női munkákat. Pont ez a célja ennek az egész eh, eljárásnak, hogy újraértékeljük azt, hogy mi az, ami munka, eh, melyik munka fontos, melyiknek kellene fontosnak lenni. Ez a hosszú távú célja. Persze ez nagyon eltérő. Például a, a diákok kétharmada, egyetemi hallgatók kétharmada nő. Izlandon, de a bérekben ez nem igazán látszik. Fontos ezzel is foglalkozni, és remélem, hogy hosszú távon meg tudjuk oldani. De, mint mondtam, a, a, munka, a munka értékelése nagyon fontos, hogy értékeljük hogy a különböző munkákat. Például a szülésznők sztrájkolnak most, mert ugyan van béremelés, de azt látják, hogy a legmagasabb szinten lévők sokkal nagyobb fizetést kapnak. Ez is egy olyan terület, amivel úgy gondolom foglalkozni kell. a politikában való részvétel. Ez egy állandó kérdés a választások során is, amikor a nők száma 48%-ról 38, aránya 38-ra csökkent, mert az izlandi politikai közeg az különböző hullámvölgyökön ment keresztül, a gazdasági válság minden miatt, kis pártok jelentek meg, nagyobb pártok jelentek meg, szélsőséges pártok. És emiatt ezekben a pártokban kevesebb nő volt, emiatt csökkent a nők részvételi aránya de remélhetőleg ez kiegyensúlyozódik, és remélhetőleg a nők részvétele a politikában újra növekedni fog. Mint mondtam, mérföldkő volt az 50% elérése. A nők 50%-os részvétele a politikában. A következő, hogy a különböző országok különböző helyzetével kapcsolatban milyen tapasztalat van. Persze minden országnak megvan a maga hagyománya, történelme. Nem lehet pontosan átvenni egyik ország tapasztalatát egy másikban. Nagyon fontos Iz- Izlandon az, hogy a nemekkel, a társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdés bekerült minden szakterületre, ez már senki sem vitatja azt, hogy igenis a nemek között esélyegyenlőség legyen. Vannak azonban olyan országok, amelyek egészen más helyzetben vannak, úgyhogy ebben az esetben talán az, hogy mi nagyon kicsik vagyunk, az kedvező volt, mert ha a kicsi, a kicsiség miatt átláthatóbb sokkal a társadalom nehezebb elrejteni, vagy elbújni Nehéz megmondani pontosan, hogy más országok mit csináljanak, hogyan csinálják, de természetesen a módszerek, amiket említettem a hozzászólásomban, talán eszközként, vagy azok közül eszközként máshogy is használhatók. Van-e valami, amit elmulasztottam? Igen, talán. Az, hogy tanítják-e az esélyegyenlőséget az iskolákban és a társadalmi nemek politikája minden szakpolitikai területen megjelenik-e a kormányban. Ez horizontális. Minden intézkedés, minden kormányintézkedés, parlamenti intézkedés átesék az esélyegyenlőségi kvázi vizsgálaton is, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy igen, minden egyes intézkedést megvizsgálunk esélyegyenlőségi szempontból is. Igen, ami pedig eh, az iskolában való oktatást illeti, ez változik, és az egyik eh, fontos téma lesz eh, az iskolákban. Igen, ezzel is foglalkozunk tehát. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdések zömére remélhetőleg. Thank you very much, and thank you for sharing. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy megosztotta velem a tapasztalatát Izlanddal kapcsolatban, illetve a tapasztalatával kapcsolatban. Nagyon remélem, hogy a következő években még hallhatunk arról, hogy ez a jogszabályozás, ez a törvénykezés hogyan is fejlődik tovább. Nagyon remélem, hogy egész Európában és az Európai Unión belül előre tudunk majd lépni ebben a nagyon fontos témában. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, itt voltak, nagyon köszönöm. Köszönöm, csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy természetesen nagyon szívesen jövünk mindig, amikor a szakbizottság valamilyen témában szeretné kikérni a véleményünket, a tapasztalatunkat. A nagykövetség áll az önök rendelkezésére. Ahogyan már mondtam, mindig öröm idejönni önökhöz. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Okay, we have some more work to do Még vár egy kis munka. Mielőtt befejezzük az ülést. A hatos napi rendi pont következik. Javaslat. Európai Parlament, Európai Tanács javaslata, amely a 1303 per 2013-as Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletet módosítaná, amely közös rendelkezésekre vonatkozik Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Tengerügyi és Helyzeti Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapítása, és a 1083 per 2006 LK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet. Szirpa Pietekainen a néppárt részéről a vélemény előadója, át is adom neki a szót. Nagyon köszönöm nagyon gyönyörű neve van ennek a jelentésnek, ennek a véleménynek. Köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk. Nem olyan nagyon hosszú maga a jelentés, mint a, cím, a vélemény, mint a címe, viszont a téma az nagyon fontos. Itt pénzről van szó. Egészségügyről, az egészségügy, egészségügyről, pénzek elosztásáról mindannyian tudjuk, hogy a nemek közötti egyenlőséget itt is meg kell jelenteni. A gazdaságban, az Európai Uniós költségvetésben, az Európai Uniós költségvetés mindenhol um, nemileg um, semleges. Nem figyelünk arra, hogy melyik um, nemet is részesítjük előnyben a finanszírozási mechanizmusokban. A legfontosabb dolog az az, hogy átláthatóvá kell ezt tenni, egyértelművé kell tenni, hogy melyik nemet támogatjuk. Szerintem ez nagyon fontos, éppen ezért a véleményembe beleírtam azt, hogy szükség van arra, hogy mérjük, hogy melyik nemre milyen hatással van, vannak a költségvetések. Még mielőtt a költségvetést öm, elfogadjuk, fontos tudni, hogy ennek milyen, melyik nemre milyen hatása lesz. Mondok is egy példát. Például általában a nők vagy a férfiak használnak-e inkább magánautókat vagy ki részesül inkább utakra vonatkozó befektetésekben kihasználja inkább a tömegközlekedés, például a vasutakat, ki jár jobban azzal, hogyha több vasúti összekötetés van, vagy hogyha jobbak a közutak. A nők vagy a férfiak haszn- mm, élvezik ennek, ezeknek a rendszereknek az előnyeit. Vagy ha az idősek, illetve a gyerekek gondozása jól működik, az kiáll jól, jár jobban a nők vagy a férfiak. Kinek a munka és magánélet összeegyeztethetéséhez járul ez hozzá. Fontos, hogy minden költségvetésnél legyen a nemekre vonatkozó hatásról szóló mérés. Erről már sokszor beszéltünk itt a szakbizottságon belül. Ez a nemek hatását megjelenítő költségvetési hozzáállás. Kellene, hogy legyen egy ilyen elv, egy ilyen költségvetési elv, ahol azt a nemet részesítjük előnyben, akinek arra inkább szüksége van, vagy aki nem annyira élveztek ki a költségvetés, az alapok nyújtotta előnyöket. Már most van exante feltételez, feltételekhez kötése ezeknek az alapoknak, például nemileg semleges képzéseken kell részt venni, ilyen már van a nemzeti programokban is. Fel kell hívnunk a figyelmet, figyelmét a munkavállalóknak és azoknak, akik ezekkel az alapokkal foglalkoznak, a nemi aspektusok kiemelésére. Ez egy nagyon fontos előfeltétel, amely remélem, hogy belekerülhet majd minden egyes alapunkba. Ez lenne az első pontom. A második pontom pedig az lenne, hogy az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak el kellene érniük azt, hogy a források ne csökkenjenek az európai nemi egyenlőségről szóló csomag alkalmazásakor, hogy mindenhol legyen nemek között egyenlőség. És azt is el kellene érni, hogy a tagállamokban minden alapnál legyen mérföld legyen mérve az, hogy a nemek közötti egyenlőség az mennyire érvényesül. Mit is jelent ez konkrétan? A történelemből kellene inspirálódnunk, meg kellene néznünk, hogy milyen programok működtek eddig. Hogyha elolvassuk, hogy milyen alapok kerülnek itt elő, akkor lehet, hogy nagyon sok alap, és milyen megközelítést is támogatunk. Érdekes tanulmányok készültek már ebben a témában. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a prioritás például a nappali gondozás, illetve a szociális és egészségügyi szolgáltatások, valamint a tömegközlekedés, a vidéki területeken a szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés, ezek nem mindenhol működnek, nem mindenhol ismerték ezeket el. Tisztelt elnök asszony, szerintem a parlamentnek ezekre a témákra ki kellene térnie, és kérnie kellene az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy ezeket a vetületeket vegyék figyelembe, és az alapokat arra is használják fel, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesülhessen. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Szilpa. Úgy látom, hogy más az előnyekadók nem kérnek szót, nem tudom, hogy zárnyékadókon kívül valaki szeretne felszólalni. Igen, úgy látom. Nagyon köszönöm a szót. A kohéziós politika az egyetlen olyan Európai Uniós eszköz, amely harcol az a nemek közötti egyenlőség ellen, és garantálja a kohéziós, illetve a mm, szociális alapoknak a megvalósulását. Ennek a rendeletnek a ennek a rendeletnek a felülvizsgálata fontos, hogy előrelépéseket kell, hogy eszközöljön. Itt nálunk a Nőjogi Esélyegyelőségi Szakbizottságban védenünk kell az esélyegyelőség elvét. Izland nagyon jól bemutatta azt, hogy a transverzalitás megvalósítható, vagyis a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség minden szakpolitikában megjelenhet, például a kohéziós politikában is a szakpolitikák tanulmányaikor valóban meg kellene nézni azt, hogy milyen projektekre adjuk ezeket, használjuk fel ezeket az alapokat, és azok hozzán, hogyan járulnak hozzá a nemek közötti egyenlőség megvalósításához. Meg kellene néznünk, hogy a nyugdíjas nőknek milyen a helyzete, a nők által létrehozott KKV-knak milyen a helyzete. Nekünk itt a szakbizottságon belül ezekre a kérdésekre is nagy hangsúlyt kellene fektetnünk, és el kellene érnünk azt, hogy az Európai Bizottság nem mondja azt, hogy mindest csak tagállami kompetencia, tagállami hatáskör, ugyanis az európai eszközöknek figyelembe kellene venniük a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget, méghozzá a kohéziós politikán belül is. A tagállamok felelősek a diszkriminációmentesség elvének alkalmazásáért, illetve a nemek közötti egyenlőség elvének megvalósításáért is. Véleményem szerint éppen ezért erősnek kell lennünk, amikor a feltételeket megszabjuk, amikor kimondjuk, hogy mi milyen feltétele, feltételehez köthető. Látható, hogy a megszorító politika inkább a nőket sújtotta, semmint a férfiakat. Szerintünk ezt a rendeletet éppen ezért át kell alakítani, és támogatjuk a szövegben eszközlendő pozitív változásokat, de nem minden áron. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Nem tudom, hogy valaki szeretne a bizottság részéről hozzászólni. Az Európai Bizottság részéről valaki esetleg. Hogyha nem, akkor Szirpának adnám vissza a szót, hogyha esetleg pár záró gondolatát szeretne megosztani velünk. Csak köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásokért. Köszönöm a titkárságnak, köszönöm a képviselőknek, a munkához való hozzájárulásukat. Köszönöm. Okay, then we have the timetable. The... Köszönöm a módosítók határide, július 13-a, 2016 hát világos, 12 óra, és szavazás is lesz a fennben szeptember 3-án, a regében pedig október 9-én szavaznak róla. Az utolsó kérdés, a hetedik napi rendi pont, az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása. Szóli kolléga, a zöldek képviseletében az, aki viszi az ügyet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy bemutathatom önöknek ezt a véleményt, amely arra a javaslatra reagál, hogy létrejöjjön egy Európai Munkaügyi Hatóság. Általában elmondhatom, hogy a hatóság létrehozását teljes mértékben támogatom. A cél az, hogy segítsünk az EU jog végrehajtását, a szociális területen, a szociális jogok végrehajtását is, és a határokon átnyúló mobilitást szeretnénk erősíteni. A szociális csalással szemben szeretnénk fellépni, amely határokon átnyúló jellegű, és védeni szeretnénk a mobilis a munkavállalókat, hát, melyek a lényegi aspektusok nőjogi szempontból és ez egy, főleg a nők vannak érintve a bizonytalan munkaviszonyokban, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek biztosítják a nemek közötti egyenlőséget ezen a területen is. Így látjuk a szerepét ennek a hatóságnak, a mainstreaming, a munkanők jogainak mainstreamingje fontos a hatóságon keresztül is, és ez mindenhol jelen kell, hogy legyen a vezető testületeiben és a konzultatív testületekben is. Konkrétan úgy kezelem ezt, hogy hozzunk létre egy úgynevezett gender perspektívát mutatóként, ezzel értékelni lehetne és ki lehetne dolgozni a éves és több éves programokat, illetőleg a gender budgeting témáját is kezelni lehetne. Így össze lehetne gyűjteni a gender alapú adatokat is ezen a területen, nem csak az Eurostat bevonásával, és a nemek közötti egyenlőség különböző fejezetekben kapna helyet az éves jelentésben, és így tudnának információt adni egyéneknek és foglalkoztatóknak is a Európai Munkaügyi Hatóság külön kell, hogy figyeljen a tájékoztatásra, a szülői szabadság és egyéb témákban is, illetve az előmenetel, munkahelyi előmenetel témájának. A szociális koordinációs koordináció külön fejezetbe kerül a gender perspektívából, és igyekszünk az érintettek közé bevonni a nőjogi képviseleteket is, és szeretnénk a nemek közötti egyenlőséget biztosítani a hatóságon belül is, illetve a konzultatív testületekben is. Ez lenne tehát dióhéjban az, amit szerettem volna elmondani. Így akartam bemutatni a véleményünket röviden, és kíváncsian várom ötleteiket, elképzeléseiket ebben a témában. Thank you very much. And... Köszönöm. Az árnyék előadókat kérem. Az, a néppártól senki nincs itt, de Maria az árnyék előadó helyett kíván hozzászólni, ugye? Effectivement, je prends la parole. Köszönöm, Anna. William nevében szólalok fel, aki most nem tud itt lenni velünk, akit te helyettesítesz egyébként itt ma. Vilja eh, abszolút egyetért az imént elhangzottakkal, és azzal, hogy ennek a hatóságnak milyen szerepet kell játszania. Az Európai Munkaügyi Hatóságnak a szerepével, tehát teljesen egyetért. Jó, hogy lesz, van egy ilyen hat- jó, hogy lesz egy ilyen hatóság, de már amikor elkezdi a működését, akkor be kell vezetni a nemek közötti egyenlőséget, már ennek a hatóságnak a létre akkor Font, nehéz kiavítani, nehezebb kiavítani a dolgokat, jobb már az elején tiszta lappal indítani. Mindenképpen el kell ér, ér, érni azt, hogy a vezető tisztségekben, ezen hatóságon belül a nők és a férfiak 50-50 százalékos -50 arányban legyenek jelen. Szerintem ezt kell kérnünk a hatóság létrehozásakor. Második dolog, itt a hatóságnak a dimenziójára gondolok. Ennek a hatóságnak a visszaélések ellen kell majd fellépnie, illetve ellenőriznie kell a kiküldetési irányelv megvalósítását, valamint tájékoztatnia kell az embereket. Nagyon sok nőnek van kérdése a a mobilitással kapcsolatban. A női mobilitással nem foglalkozunk eleget, csak a férfi mobilitással. Pedig a gondozók, között egyre több a mobil nő, egyre több a mobil nő, aki valamilyen öm, bizonytalan munkavállalási formában dolgozik. Fontos, hogy velük is foglalkozzunk a hatóságon belül. Tehát a mobil munkavállalókkal, a mobil munkavállaló nőkkel Európában fontos foglalkoznunk. Jobban tájékoztatnunk kell őket a jogaikról, Itt tudjuk a származási országokhoz képest is jobbá tenni a munkafeltételeiket, együtt a szakszervezettel, illetve együtt a szociális párbeszéd zászlaja alatt. Szerintem a szociális partnerekkel is az eszmecserék során a nemek közötti egyenlőséget zászlókra kell tűznünk. Szerintem jó, hogy lesz ez a hatóság, és egyetértünk a vélemény előadójával, konstruktíven állunk hozzá a munkához. A lényeg, hogy a nők szükségleteit figyelembe vegyük. Köszönöm. Thank you, Maria. And now we... Köszönöm, Maria. Most pedig Konama asszony kap Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας και από μένα να κλείνω το να μιλάνε συνέχεια. Jó napot, jó estét kívánok mindenkinek! Szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak a javaslatokért, láttuk a véleménytervezetet. A véleményünk szerint a szöveg a jó irányba halad, ezt nem kérdőjelezi senki, nem vitatja senki, de nem elég különböző mutatókat felvenni a genderre vonatkozóan, ahogy javasolja az előadó. Nem elég a paritás kérdését az Európai Munkaügyi Hatóság kapcsán felvetni, mert nem ez az egyetlen olyan intézkedés, amire szükség van ahhoz, hogy a, a munkaerőpiaci kihívásoknak a nők meg tudjanak felelni. És kérem, ne mondják azt, hogy a nők és a és a piac aránya javult, és hogy legyünk hálásak. Nem. Európában a nők részvételének aránya a munkaerőpiacon 59% volt a nemzetközi szerve, a, az ILO szerint 2017-ben, és ez az arány 13 egységgel alacsonyabb, mint a, a férfi munkavállalók ekvivalense. Hogyha 2025-re sikerül ezt a különbséget, a két nem közti különbséget megszüntetni, akkor 460 millió plusz jelenhetne meg az Európai Unió gazdaságában. De Miért kell megfosztani a nőket a munkához való jogtól? Megmondom miért. Nem azért, mert eh, nem ismernénk az álláspontjukat, vagy azért, mert a nők eh, jobban válogatnak a munkákban, és azért sem, mert eh, nem tennének meg mindent azért, hogy a munkaerőpiacra lépjenek. nem tudnak belépni a munkaerőpiacra, mert a munkaerőpiac nem stabil, nem a munkaerőpiac nem tartja tiszteletben a munkavállalók méltóságát, az összes munkavállalóét. Pedig ez a legkevesebb, amit az EU-nak garantálnia, um, illetve az Európai Munkaügyi Hatóságnak garantálnia kellene. Amikor bejelentették ezt a javaslatot, akkor eh, elhangzott az is, hogy a mobilitás, a munkavállalók mobilitása teljes mértékben teljesülni fog az Európai Munkaügyi Hatósággal, ez, és hogy ez fontos az európai munkaerőpiac működése szempontjából, mert ez segíti a munkavállalókat, segíti őket abban, hogy megfelelő adatokat gyűjtsenek be, és megerősítsék a tagok közti együttműködést, a tagállamok közti együttműködést annak érdekében, hogy hatékony szabályokat tudjanak hozni. Legalábbis Timmerman ezt mondta. Gondolja, hogy valahol is em- megemlíti a munkavállalók védelmét ez a szöveg? van-e egyáltalán olyan pont, ami arról szólna, hogy a hatóság majd az Európai Uniós határokon átmozgó munkavállalókat védeni fogja. Van-e paritás a, az előléptetett munkavállalók között? 70 millió munkavállaló mozog az Európai Unióban munkavállalás céljából. 50-50 százalékos -50 a férfiak és nők aránya ebben. Felszínen nézve ez jó, de ha részleket, részleteket megvizsgáljuk, akkor rettenetes egyenlőtlenségek vannak a, azok között, az országok között, ahonnan jönnek. Például a a Görögországból vagy Oroszországból máshová menők 60%-a nő, Romániából, Lengyelországból 20%-nál kevesebben mennek el. Úgyhogy honnan vannak ezek az egyenlőtlenségek, és mi a hatása a munkavállaló vagy a dolgozó nőkre? Sőt, óriási különbségek vannak a a más országokba bevándorló vagy beérkező nők áramlatai között is. Görögországban például más, or- más országból ideérkezők nők aránya óriási. Ez egy paradoxon, és nézzük meg, hogy mi van mögötte. De legyünk őszinték, a titok a nők garantáltan alacsonyabb bére. Németországban például az ápolónők, akik Görögország, mert ugye sok görög nő megy oda, hajlandók kevesebbért dolgozni. De Görögországban, Bulgáriából, meg Romániából jönnek a turizmusi ágazatba, és abszolút alacsony béreik, béreket kapnak, és nincsenek jogaik sem még adott esetben nem is legálisan dolgoznak. Ezek azok a kérdések, amelyeket az Európai Munkaügyi Hatóságnak meg kell oldania, vagy kezelnie kell. Kedves kollégák, nem dekoratív hatóságra van szükség, amely csak arról számol be, hogy milyen jelen, ne, ne, gyengeségei vannak a piacnak a, a nemek szempontjából. Nem, egy felügyelő hatóságra van szükség, ami garantálni képes azt, hogy az Európai Uniós jogot hogyan alkalmazzák. Kezdve a, az azonos bér kérdésétől egészen a a szabálytalan munkakörülményekig, amelyekben a nők dolgoznak. Egy olyan hatóságra van szükség, amely a nemi alapú diszkrimináció problémáját eh, kezeli, megvédi a terhes nőket attól, hogy elbocsássák, és eh, a munkáltatót bünteti meg, nem pedig a munkavállalót. Egy olyan hatóságra van szükség, amely a munkaidőt, biztonságos munkakörülményeket garantál. Egy olyan hatóságra van szükség, amely lényegét tekintve a nem kapitalista munkáltatóvá alakítja ezt a helyzetet. Ne legyen egy felesleges vagy hasztalan hatóságunk, egy újabb, hanem egy tisztességesebb, biztonságosabb, aktív életet tudjunk ennek a segítségével is elérni Európában. Köszönöm. Thank you, Kostatinka. Um... Köszönöm szépen, Kostatinka. Van-e további hozzászólás? Morvai kolléganő. Um. E, nekünk e, magyaroknak e, nincsenek nagyon jó tapasztalataink arról, amikor az Európai Unió ellenőrzést akar gyakorolni egy tagállam fölött, mert tudjuk azt, hogy ez nagyon gyakran önkényeskedésekhez és diszkriminációhoz vezet. Azonban ez a bizonyos Európai Munkaügyi Hatóság, amelyikről most beszélünk, jogászként mégis reménnyel tölt el, ugyanis itt nagyon konkrét Európai Uniós munkaügyi, munkajogi normáknak az érvényesülését kellene ellenőrizni, és az a tapasztalatom, hogy ezek a munkaügyi, munkajogi normák sok esetben durván sérülnek és eh, különösen sérülnek közép és kelet európai országokban ahol eh, akár helyi eh, munkaadók akár pedig nagyon sok esetben külföldi munkaadók az európai unió nyugati tagállamainak cégei illetőleg multinacionális cégek brutális módon élnek vissza a hatalmukkal, e, és e, e, hát alkalmaznak olyan munkajogi jellegű bánásmódot a munkavállalókkal, amelyeket a saját hazájukban, vagy mondjuk Nyugat-Európában soha nem tennének meg abszolút támogatva azt amit az előttem szóló képviselőtársam mondott még azért néhány esetet hagy soroljak föl a tipikus olyan helyzetek között, amit fokozottan ellenőrizni kellene, és amivel szemben meg kellene védeni a munkavállalókat. Például a, a munkaerő kölcsönzés lehetőségével való visszaélés, E, amivel kapcsolatban ugye szintén van európai uniós norma de ezt nagyon sok helyen pontosan külföldi cégek visszaélésszerűen alkalmazzák e, szinte kivétel az hogy e, hogy kiszámtható hosszú tehát határozatlan időre szóló munkaszerződést kötnének ehelyett például illetve nem például hanem ehelyett nagyon tipikusan kölcsönzés útján kiátszva a szabályokat alkalmaznak munkaerőt. Hasonlóképpen a próbaidővel való visszaélés is tipikus. Próbaidőre alkalmazzák az illetőt, és a próbaidő lejárta előtt egy pár nappal elbocsátják, aztán majd ugye valaki mást vesznek fel próbaidőre, és így kiátszák azokat a munkajogi garanciákat, amelyeket az Európai Uniós normák egyébként garantálnának. Hasonlóképpen találkozunk az önkényes felmondásnak az, az eseteivel, magyarán, hogy egyik napról a másikra utcára lehet tenni embereket. Nagyon sokszor a munka körülmények, munkabiztonság szempontjai sem úgy érvényesülnek ezekben az országokban, mint ugyanazon munkaadó külföldi, vagy tehát nyugati eh, telephelyén eh, ez így lenne. Eh, tehát azt gondolom, és azt remélem, hogyha megvalósul egy ilyen munkaügyi hatóság, akkor ez kedvező változásokat fog hozni a közép- és kelet-európai tagállamok munkavállalóinak az, az életében és közülük is, ugye mivel a Női Jogi Bizottságban vagyunk, az adott esetben jogvédelemhez még nehezebben hozzáférő női munkavállalók életében. Köszönöm szépen! Uh, Köszönjük. A bizottság részéről nincs senki, akkor megadom a szót a Jalbiónak. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a három kollégának, akik hozzászóltak, és elmondták a gondolataikat, fenntartásaikat. Hadd mondjam el, hogy az eltérő munkakörülmények, a tisztességes munkakörülmények kelet-dél között, kelet-nyugat között valóban probléma, én egy déli országból jövök, és az ottani munkakörülmények is valóban, különösen a nők szempontjából nem megfelelőek, de hadd mondjam, hogy ez a vélemény egy hatóságra vonatkozik, amely határon átnyúló kérdésekről, határon átnyúló mobilitásról fog majd, ezzel fog foglalkozni. És az, az amiket aláhúztak, és ezeket a fenntartásokat én mind osztam, a tisztességes munkakörülmények irányelv keretében fogjuk tudni megbeszélni, amit mi, legalábbis a mi frakciónk szeretne az irányba terelni, hogy egyértelmű minimális munkavállalói normák legyenek Európa szerte. Igaz, hogy a nagyon sok hiányosság van a jogvégrehajtásban és valóban több ellenőrzésre van szükség, de ebben a véleményben azt szeretném, hogy megfelelő egyensúly gender budgeting társadalmi nemek közti egyén, egyenlőség legyen egy hatóságnál, amelynek a mandátuma elsősorban a határon átnyúló munkavállalói mobilitás. Köszönöm szépen, és természetesen nagy örömmel fogok együttműködni önökkel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ha megnézem a napi rendünket, akkor, illetve a menetrendet, akkor a módosítók július 12, 6 óra a határidő, ezt követően pedig a FAM-ban 27. szeptember 27-én szavazunk, és a foglalkoztatásiban pedig október 18-án. Nos, azt hiszem, hogy ezzel be is, fejezhetjük a, be is fejeztük a napi munkát. Mindenkinek köszönöm, köszönöm önöknek, a tolmácsoknak, köszönjük, hogy itt maradtak velünk és dolgoztak.